So, sind wir denn vollständig alle da? Valamennyien itt vannak, úgy látom. Hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket itt ma délután az Európai Parlament épületében a mai meghallgatásunk alkalmából. Az Európai Szabadalom oltalomról van szó. Itt van a három előadó is, Rapkai ura, ő felel a rendeletért, Báltazar úr a nyelvi téma, én pedig a bírósági rendszer, a bíráskodás rendszere területért vagyok felelős, valamennyi szakértőt üdvözlöm, körbenézek, egy kicsit későn kezdünk, ez tény, ezért aztán a neveket csak akkor említem meg konkrétan, amikor eljutunk oda hogy ez aktuális, ezzel némi időt lehet megtakarítani, a lengyel elnökséget is üdvözlöm, üdvözlöm az Európai Bizottságot, és úgy gondolom, hogy a kérdések és válaszok idején a bizottság és a tanács is az elnökség szintjén lehetőséget kap arra, hogy hozzászóljanak. Az előadók között egyeztettünk olyan értelemben, hogy 17.30-kor, ha már egyáltalán eljutunk oda, a menetrendet illetően. Nem fogjuk bemutatni a jelentéseket, mert azt gondoljuk, hogy ma ennek olyan sok értelme még nincs. Először szeretnénk reflektálni a meghallgatása és a novemberi ülésen majd az előadók be fogják mutatni a saját jelentéseiket. Üdvözlöm az Európai Szabadalmi Hivatal elnökét körünkben, Beni Battistelli Benoit Battistelli urat, ő fog először hozzánk szólni, utána rögtön lehetőséget kapnak kérdésekre, és Battistelli úrnak el kell mennie, ezért aztán az eredetileg meghirdetett napi rendet ki kell igazítanunk. Ezen kívül ezt is szeretném még elmondani. Úgy tervezem, hogy Jones úr rövid bemutatója után Mészáros úr kap lehetőséget majd, hogy az ipari szakbizottság előadójaként röviden állást foglaljon. De most Batista úr következik. Parancsoljon elnök úr, öné a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! urak és hölgyek! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy az Önök szakbizottsága előtt szólhatok a mai napon, és az Európai Szabadalmi Hivatalról beszélhetek, illetve az egységes szabadalom kérdéséről. Ez egy hatalmas nagy előrelépés az innováció területén, illetve az európai gazdasági versenyképesség szempontjából. Ez az egységes szabadalom több tagállamra kiterjed, illetve több tagállam már beszélt róla, tárgyalásokat folytattak mintegy több tíz éven keresztül. Több mint tíz éven keresztül, de eddig nem született semmilyen végleges döntés. Így egy egységes piacot hozott létre Európa az e, személyek, az árucikkek és a szolgáltatások egységes piacát, de a szabadalmak még mindig nagyon költségesek és nagyon bonyolult az eljárás, ezért azt mondhatjuk, hogy ez egy anomália, illetve gazdasági nonsense, hiszen a vállalkozásoknak megfelelő fegyvertárat kell biztosítani a versenyképesség elérésére. Ezért a kormányok azt a kérdést teszik fel manamság, hogy hogyan lehet a pénzügyi válságból kilábalni, ez nyilvánvalóan megemeli az innovációs, innovációra való összpontosítást. A kutatás, a fejlődés és a befektetések védelme mindenképpen prioritás kell, hogy legyen. A szabadalmakat illetően van már egy nagyon hatalmas, nagyon fontos eszköz Európának, ez pedig az Európai Szabadalmi Hivatal, 1978-ban jött létre 7 alapító tagállammal, és most 38 európai ország tartozik hozzá, ide, tartoznak a 20, ide tartozik a 27 tagállam, illetve Svájc, Norvégia, a Balkán térség országai és Törökország is. Mint egy elmúlt 30 évben ez a hivatal kiváló hírnévre tett szert, az oltalmi kérelmeket nagyon alaposan megvizsgálja, és a szolgáltatásra, amit nyújtanak, a világon az egyik legkiemelkedő. A szabadalom benyújtói közül több mint 60%-ban nem európaiak szerepelnek, és ez is nagyon jól mutatja, hogy ki lépett már az Európa kereteiből ez a hivatal. Nagyon is ismeretes, hogy miért sikeres ez a hivatal. 7000 eh, munkavállalója van, ez pedig azt jelenti, hogy az Európai Bizottság után a második legnagyobb intézmény, ezek közül 4000 mérnök, akik eh, három nyelven beszélnek, és kiváló készségekkel rendelkeznek. Ennek a munkaerőnek hála ez a hivatal több mint 235 ezer oltalmat eh, kezel évente, és értékelik egy, egy találmánynak az érvényességét méghozzá egy hat hónapos, a moltalom kérelem benyújtása után hat hónapos határidővel, és azt hiszem, hogy egyetlen egy szabadalommal foglalkozó hivatal sem tud ilyen gyorsan lépni. Ami az adatbázist illeti, ez egy hatalmas nagy adatbázis, és az általunk kidolgozott, kialakított eszközök világszintű szabványt, normát képviselnek. Van egy EPOK nevű kutatási eszközünk, amelyet mintegy 40 szabadalommal foglalkozó hivatalban használnak, például Kínában, Brazíliában, Kanadában, Ausztráliában, illetve az európai országokban. Aztán az oltalmakat osztályozzuk, illetve az ehhez tartozó szakirodalmat is, ennek a programnak a neve az ECLA, és ezt éppen most hitelesítik, illetve veszik át az amerikaiak is, és segítünk nekik abban, hogy igazodjanak ehhez a rendszerhez, illetve egy hasonló osztályozási rendszert hozzanak létre. Amikor fölmerül a kérdés, hogy a jövőbeli szabadalmokkal kifoglalkozzon, akkor nem is meglepő, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal felé fordult Európa. Üdvözlöm ezt a döntést, hiszen ez egy nagyon hatásos, erős eszközt ad Európa kezébe, és szeretném megemlíteni azt is, hogy a hivatal költségvetése, ami ö, saját finanszírozású, 1,6 milliárd euróra rúg évente. jogalkotási javaslatok születtek, és ez alapján lesz egy, egy klasszikus európai szabadalom, amelyet ez a hivatal ad ki az Európai Szabadalmi Egyezmény értelmében, és ez egy egységes hatást nyer majd, amint kiadják ezt a szabadalmat. Így könnyen illeszkedik ez a jelenlegi szabadalmi rendszerben, az jövőbeli rendszer, és szerintem ez a siker kulcsa. A egységes szabadalom további védelmet nyújt majd a nemzeti és európai szabadalmakon túl, a jelenlegieken túl. További feladatokat kap ez a hivatal. Ez azt jelenti, hogy például foglalkozniuk kell a szabadalmi kérelmek igazgatásával, illetve rendezésével, valamint a szabadalmak fenntartására vonatkozó adó begyűjtésével, illetve nyilvántartás létrehozásával. Ezek ismeretesek, ezek a ö, feladatok. Ehhez azonban az informatika területén fontos lépésekre van szükség, és szeretném elmondani mindenkinek, hogy a hivatal már lépéseket tett annak érdekében, hogy az ilyen egységes védelmet nyújtó szabadalmat, ki tudja adni ez a hivatal az önök által meghatározott időponttól kezdve. Egy ambiciózus fordítási programot is felállítunk, felállítottunk, amely mostantól 2014-ig lehetővé teszi, hogy a három hivatalos nyelvről, illetve nyelvre fordítás történjen, tehát az angol, a francia és a német nyelvekről, illetve ezekről a 28 európai nyelvre, e- nyelvekre, ez azt jelenti, hogy nem csak az Európai Unió nyelveire, hanem a többi négy, még négy európai nyelvre is, amelyek egyre fontosabbak. A kínai, a japán, a koreai és az orosz nyelvekről van szó. Az elmúlt hetekben tárgyalásokat folytattam a négy ország partner szakértőivel, és egy együttműködést, egy együttműködési megállapodást fogunk aláírni. Úgy gondoljuk, hogy az első nyelvi pár már az 2011 végére ez meg is valósul, és ez az eszköz rendelkezésre áll a nap 24 órájában a honlapunkon keresztül, és ebből a szakemberek, illetve a nyilvánosság is profitálhat. És most, hogyha megengedik, egy-két olyan aspektusra térnék ki, amelyek fontosak, és megvizsgálnánk, hogy mi a tapasztalatunk, a tapasztalatunk alapján pedig milyen javaslatokkal élnénk. Az első a kormányzás, az irányítás és az intézményi kapcsolatok. Az Európai Szabadalmi Hivatal és az Európai Unió gyümölcsöző kapcsolatokat ápol egymással az együttműködés, a közgyűlös együttműködés keretében. Jó pár példát mondhatnék, itt az IPR2-t említenem, említeném meg Kína esetében, amely nagyon nagy siker, illetve a DICAR programot, amely a tagjelölt országokra összpontosít. Az Európai Bizottság részt vesz a szabadalmi hivatal igazgató tanácsának ülésén, amikor a projekteket megvizsgálják, ami az egységes védelem oltalom alá eső szabadalomokat illeti, megerősített együttműködés keretében föl fogjuk használni az a oltalmi egyezmény kitételeit, illetve lesz egy úgynevezett kiemelt bizottság, egy select committee, amely további feladatokat fog elvégezni. Feladata lesz például az, hogy egy éves adó szintet határozza meg az oltalom fenntartásáért. Nézzük tehát nagyon-nagyon fontos előnyökkel lehet ezen a területen számolni, tehát úgy tűnik, hogy ezek a javaslatok, a javaslatokat még javítani lehetne, hiszen az intézményi hátteret jobban lehetne integrálni, és jobban ki lehetne aknázni az ebben rejlő lehetőséget. És ezt, erről már szóltam korábban, Örömmel veszem tudomásul, hogy Rapkai úr a 12-es cikkely 3-as és 4-es bekezdésében egy módosító javaslattal él, és azt mondja, hogy az Európai Bizottság is részt vesz majd ebben a Select Committee-ben, és ez a bizottság, ennek a bizottságnak a döntéseit figyelembe fogja majd venni a bizottság a véleményei kialakítása során. Szeretném elmondani, hogy nagyon is támogatom ezt a módosító javaslatot, hiszen ez az intézményi keretet jobban integrálja, és így az egységes oltalmat tovább fejlesztheti, hiszen a bizottság ellenőrzése alá is kerül. A második aspektus, hogyha megengedik, második javaslatom a pénzügyi eszközökre, pénzügyi javaslatokra vonatkozik. Ez a kérdés mindig is nagyon kényes kérdés volt, különösen ennek a projektnek a fényében, hiszen az európai tagállamok közül 25 részt vesz ebben, illetve a 38 szabadalmi hivatalhoz tartozóból 25. Itt nagyon fontos a tagállamok közötti egyenlőség, illetve a diszkrimináció mentesség. Ebből az következik, hogy nem kaphat további feladatokat ez a hivatal, csak akkor, hogyha ez költségvetési szempontból semleges. Tehát tudni kell, hogy ha egy bizonyos országcsoport valamilyen plusz feladatot szeretne annak a hivatalnak adni, akkor e, ehhez költségvetési hátteret is biztosítania kell. A bizottság alapjavaslata, amely a 16. cikkei első bekezdésében található, megfelelően kezeli ezt a kérdést, és a tanács megfogalmazása azonban egy kicsit bizonytalanabb, homályosabb, ezért úgy gondolom, hogy jobb lenne bizottság javaslatához kanyarodnánk vissza, hogyan a jelentéstevés ezt támogatja. Aztán van még egy nagyon fontos kérdés, a tagállamok közötti munkamegosztás. A bizottság javaslata nagyon pontos, kimondja, hogy az újraelosztott forrásokat az oltalmakhoz kapcsolódó feladatokra kell felhasználni, 16-os cikkely 3-os bekezdésére utalok, azonban a tanács verziójából ez hiányzik. A véleményem szerint, hogyha Európa valóban innovációs politikát szeretne folytatni, olyat, amely méltó a nevéhez, akkor megfelelően kell kialakítani ezt a finanszírozási hátteret, és nagyon fontos az, hogy a KKV-k helyzetét segítsük, illetve az egyetemek, illetve a kutatási központok helyzetét. Összességében azt mondhatom, hogy az innováció által létrehozott összegeknek vissza kell térniük az innovációhoz, illetve a feltalálókhoz. A harmadik megjegyzésem a KKV-kre és a kutatási központokra vonatkozik, azaz az egyetemekre. Önök is nagyon jól tudják, hogy ez az egységes oltalmi projekt a különböző administratív terheket próbálja csökkenteni, illetve a költségeket, és egy tanulmány alapján arra derült fény, hogy egy ugyanolyan földrajzi védelem esetében a védelem költsége egy klasszikus európai oltalom esetében, amely ugye 25 különböző oltalommá válik, illetve jövőbeli egységes oltalom között 70%-os a különbség, tehát ennyivel lesz ö, olcsóbb, és mindenképpen egy hatékony rendszerre, rendszer tudunk így kialakítani. A gazdaság szereplők mindenképpen profitálnak ebből, bármilyen méretű vállalkozásokról is legyen szó, akár a magánszférában, akár a közszférában. Azonban egyértelmű az, hogy prioritásként kell kezelni a kis és közép vállalkozásokat, Így a fordítási költségek megtérítéséről kell, megtérítését nagyon fontosnak tartom, és úgy érzem, hogy valahogy úgy kell kialakítani ezt a programot, hogy a cél közönségünknek kedvezzen, azaz a kis és középvállalkozásoknak, a kutatási központoknak és a fizikai személyeknek. Azt is figyelembe kell venni, hogy a költségek a költségeket a, a kérvény benyújtásakor figyelembe kell venni, és itt ezért egy viszonylag magas adót lehet kivenni, kivetni az egész rendszer finanszírozására. Ami a kártérítést illeti, a KKV-k, az egyetemek, illetve a kutatási központok esetében, tehát a kompenzációt, jó, lehetséges ezzel egy konkrét politikai jelzést adni, de emellett jelent, jelentősen csökkenthetjük a pénzügyi terheiket. És így támogatható támogathatóvá válnak az európai vállalkozások. Az Európai Unió 2008-ban a Small Business Act-et elfogadta, és újabb lépéseket irányzott elő 2011 tavaszán a Baldassar jelentéstevő úr az ötös cikkeiben utal erre a nyelvi rendszerre. És végül egy utolsó megjegyzésem lenne, amely ugyan nem az Európai Szabadalmi Hivatal kompetenciához tartozik, de mégis rendkívül fontos a rendszer egyensúlyának fenntartásához, ez pedig a jövőbeli szabadalmi bíróság vagy oltalmi bíróság. Ellentétben az elképzett, elképzelésekkel, az előítéletekkel, általában a nemzeti szinten dőlnek el a szabadalmi kérdések, tehát a nemzeti bíróságok ö, döntenek e- ezekben a kérdésekben, illetve ők fordulhatnak az Európai Unióhoz. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió igazságszolgáltatási keretén nem de keretén belül vagyunk, bár jogszolgáltatási szempontból ugye függetlennek mondjuk. A valóságban azt látjuk, hogy a 25 tagó országunk, Európai Uniós tagállam, ez pedig azt jelenti, hogy jogi szempontból az Európai Unió jogszabályai a mérvadóak. A Monsanto ügy a holland bíróság elé került, és egy holland oltalom született meg, amelyet a holland bíróság előtt holland bíróság elé lehetett vinni, a holland bíróság pedig az Európai Unióhoz fordult, és most várjuk majd e, ennek a bírói döntésnek a megszületését. Ez pedig azt jelenti, hogy véleményem szerint rendkívül fontos, hogy egységes igazságszolgáltatási rendszert biztosítsunk az oltalmak számára, és úgy érzem, hogy az Európai Szabadalmi Bíróság, amelyről az Európai Parlament is tárgyal, Összességében egy kiegyensúlyozott projekt, egy kiegyensúlyozott gondolat, először is a jogszolgáltatáshoz való hozzáférés miatt, másrészt pedig a földrajzi közelség figyelembe vétele miatt. Másrészt azonban nagyon magas technológiai, illetve szaktudási háttérrel kell rendelkezni az ilyen szabadalmi kérdésekben, és ezért szakértő bírókra van szükség. Természetesen lehet még javítani a jogszabályi hátteren, illetve fel lehet cserélni bizonyos szabályokat, de szerintem fontos az, hogy döntés szülessen, hiszen erről a projektről már évek óta beszéltünk, és az az egyensúly, amelyet mára sikerült kialakítani, nagyjából kielégítő, és végül eljutottunk arra a pontra, hogy döntést hozzunk, hiszen egy hatékony, egységes oltalmat alakíthatunk így ki Európában. Zárásképpen, hölgyeim és uraim, szeretném hangsúlyozni, hogy az egységes oltalom egy valós előnyt biztosít az európai szabadalmi rendszer számára, hatékony rendszer, de két hiányossággal kell számolnia, az egyik a túlságosan bonyolult rendszer és túlságosan magas költségek és itt különösen utalnék a kutatási központokra és a KKV-kra, e, illetve a jogszabályi fragmentáció, az igazságszolgáltatási töredezettség, amely a központosítást e, követeli. Európa azonban nem különáll, hanem a világ szerves része, és addig, amíg megpróbáljuk a lehető legjobb rendszert kialakítani itt Európában, a többi gazdasági szereplő előrelép, fejlődik, és az Egyesült Államok az elmúlt hónapban a szabadalm reformot elfogadta, és már egy több mint 50 éves jogszabályt módosított így az európai ö, rendszerhez igazították a saját rendszerüket, a first to file, first to invent elmélet ö, alapján, tehát Amerika elmozdult, de nem csak ők, ö, ott van még Kína, illetve más ö, fontos gazdasági szereplők, akik szintén olyan oltalmazási rendszert fognak, illetve akarnak bevezetni, amely magas színvonalú, nagyon sok példát adhatnék még erre, említhetném Brazíliát, illetve más országokat, mindenhol mozgást látunk, Európa viszont mozdulatlan. Úgy érzem, hogy a mi feladatunk az, hogy döntést hozzunk, hiszen egy óriási technikai munka van a háttérben, amelyet elvégeztünk, és ez alapján egy megfelelő igazságszolgáltatás és jogszabály hátteret kell kialakítani, amely a világversenyben egy hasznos eszköz lehet. Ami pedig az Európai Szabadalmi Hatóságot illeti, egy magas szaktudással rendelkező hivatal, és bármilyen kérelemmel és szakvélemény kérelemmel fordulhatunk ehhez a hatósághoz. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Batiszteli elnök úr. Mint mindig, ezúttal is igen pontos és jó előadást hallottunk kérdésekre szeretném felhívni a figyelmet, tehát kérdezzenek először. Később, ha vitát igényelnek, még a végén erre lehetőség van. Most ez egy kivételes helyzet, hogy kérdéseket tehetnek fel, mert elnök úrnak mennie kell. Mészáros úrral kezdem, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és nagyon szépen köszönöm az Európai Szabadalmi Hatóság elnökének is ezt a tartalmas beszámolót sok dologra rávilágított, amelyet eddig talán nem tudtam én legalábbis pontosan, és örülök neki, mert az ITRE bizottságban én vagyok az jelentéstevője annak a véleménynek, amely majd bejut ide a bizottságunkba a Rapkai úr jelentéséhez. Mi természetesen az ITRE szempontjából, tehát egy picit az ipar a, a, és a hatékonyság szempontjából vizsgáljuk ezt, hogy mielőbb ezt a lehetetlen állapotot, amely eddig itt volt, ezt megszüntessük, és valóban bármit fogunk tenni, úgy érzem, hogy csak jót tehetünk, tehát csak jobbat, ami eddig volt, és mindenképpen az egységes európai hm, szabadalmi, szabadalmi jogot létre kell hozni, a szabadalmi rendszert, és ennek a kialakítása lényegesen egyszerűbb és gyorsabb rendszerhez vezet majd, mint az eddig volt. Ezáltal fejlődhet az innováció és a versenyképesség versenyképesebbek lehetnek a feltalálóink is, de mivel azt mondta elnök úr, hogy kérdést tegyünk föl, tehát ne beszéljek sokat, nem is akarok annyit szeretném meg még mondani, hogy, a, hogy eh, nagyon visszaestek az utóbbi időben, a, visszaesett a száma szabadalmaknak, tehát eh, mindenképpen ebben az ügyben tenni kell valamit. Én azt szeretném kérdezni, illetve eh, megtámogatnám az elnök úrnak a felszólását abban, hogy, hogy a szabadalmi védelem céljaira használják föl a, a államok, a nemzetállamok azt a pénzt, amelyet majd a, a megújítási költségekből kapnak, mert ha ez nem így lenne, hogy a tanács ugyanebben nem akar beleegyezni, de én például egy olyan, olyan módosítási javaslatot fogok beadni, amely, amely ezt megtámogatja, és szeretném őtől is megkérdezni, hogy még, ha még egyszer ezt kifejteni, hogy mi az a pontos mondjuk leosztása ennek a pénznek, illetve ennek a felhasznál, további felhasználása mi az, ami az EPO számára is, és EPO eh, szempontjából a mi számunkra is, az a nemzetállamok számára is a legfontosabb, a leg, leghatékonyabb lenne. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Massip kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadást is. Az ön szakértői hozzájárását meg kell köszönnünk, mert lehetővé teszi mindannyiunk számára, hogy félretegyük azt a kérdést, hogy mi nem értünk az európai eljárási joghoz. Ön, amit ön mondott az eljárási jogban tekintetében nagyon ijesztő, és ezt képviselőknek el is kell kerülnünk jogi és eljárási szempontból ez mind nagyon releváns. Van tehát egy kérdésem. Ön azt mondta, hogy most arra van szükségünk, hogy jelentős lépést tegyünk annak érdekében, hogy a KKV-kat megtámogassuk, és jelentősen visszaszorítsuk az innovációba fektetett költséget. Hogyha ezt kifejtené, annak nagyon örülnénk. Van egy kérdésem is. Ön szerint tekintve azt a tényt, hogy az európai lakosság, és nagyon sok európai ország úgy érzi, hogy, hogy a partvonalon kívülre tették őket ebben az egyezményben, és hogy elkerüljük a további fordítási költségeket, nem lenne megfelelőbb ön számára, mint szakértő, szakért, szakértőként, hiszen ön eljárási jogban, ön nem szakértő, csak szabadalmi jogban. Nem lehetne egy nyelvet elfogadni? Az angolt az Európai Unión belüli használatra, azzal semmi gondom nem lenne. Ez nem vonatkozik Észak-Koreára vagy Kínára. Wikström, bitte. Wikström kolléga, köszönöm kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos kérdésekkel kell ma itt megbírkoznunk. Köszönjük szépen az információt, és kérdéseimet két területre szeretném koncentrálni, mert nagyon döntő jelentőségű volt, és aggodalomra ad okot. Nagy öröm számunkra, hogy ezek a részletek a helyükre kerülnek, és eh, hiszen az ördög a részletekben eh, eh, bújik meg. A 69-es cikkre szeretnék most koncentrálni, és azt szeretném megkérdezni, hogy vajon a 69-es cikkben szereplőket így megengedve az anyagi döntésekre lehet -e az EU bíróság előtt megfelebezni? Vannak sokan, akik Eh, aggodalmukatnak fejez, adnak hangot, ezért eh, szeretném feltenni a kérdést, hogy vajon az szabadalmi hivatalban miként kezelik ezt a kérdést. Eh, gondolhatjuk-e azt, hogy ezt a kiveszük-e a rendeletbe, és betesszük az bírósági megállapodásba. Hogyan kell ezt kezelnünk? A második kérdésem, amit szeretnék feltenni, a következő. A bírósági díjakra vonatkozik, bírósági eljárások díjárás, eh, díjakra. Vajon milyen magasok lehetnek ezek az eljárási díjuk, díjak az eljárásoknál? Van-e valami progresszivitás ebben, eh, amihez a nagyságot igazíthatjuk eh, a, az eljárás tárgyát képező értékhez képest? részt vehet az ember a tárgyalásban akkor, hogyha nem fizette ki a díjakat. Az a kérdésem, hogy vajon mit jelent az, hogy ha valaki egy szabadalmi vitában fellebez, annak nincs lehetősége, nincs lehetősége kifizetni a díjakat. Ez valóban sokak számára aggodalomra ad okot, számomra is. Ezekre a kérdésekre szeretnék választ kapni, mielőtt tovább örülünk annak, hogy nagyszerű szakértőkkel találkozunk itt ma. Köszönöm. Danke, Frau Lichtenberger, bitte. Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen. A kolléganő tulajdonképpen már megelőlegezte, amit én kérdezni szeretnék. Ez volt az én kérdésem is végül is. Kicsit kevésbé pontos a dolog azáltal, hogy egy európai vagy EU szabadalomról beszélünk, de valójában arról van szó, hogy egy nem EU testületre delegáljuk ezt a lehetőséget, és ami a bíráskodást illeti, a stratégiák végrehajtását illeti, vagy végrehajtási stratégiákat illeti, nagyon nehéz lesz a kérdés. Támogatni tudom a kolléganő kérdését ezért, ami pedig a költségeket illeti, hogyha kis és középvállalatokról beszélünk mindenek előtt, ha van egy szándékom itt, akkor ezt azért akarom elsősorban elérni, hogy védjem a kicsiket a nagyokkal szemben, ahol adott esetben az elmúlt években azért kellemetlen tendenciák alakultak ki. Most mi a helyzet ezzel kapcsolatban? Mi a helyzet a becslésekkel kapcsolatban, az el, a várható költségeket illetően, hogyha megsértik a szabadalmi jogot, és hogyan alakul ez a mostani helyzethez képest, illetve kivonulhat a bíróságuk elé, ez is szóba került. Nem vagyok egészen biztos, hogy a megfelelő címzetje van itt a kérdésnek ezúttal. Jó, majd konkrétan rátérünk erre a kérdésre, de mivel már szóba került a költségcsökkentések címszava alatt, szerettem volna az ő véleményüket is megtudni. Több előadó van, és akár különböző megjegyzések is lehetnek ezzel kapcsolatban. Batiszteli úrnak éppen ezért most lehetőséget adunk, hogy válaszoljon. Elnök úr, parancsoljon. Elnézést kérek, Kaszti asszonynak még van egy igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először ebben az első hozzászólásomban egy kérdést szeretnék föltenni. Az Európai Szabadalmi Hivatal, illetve az európai jogalkotás között, hiszen ezzel az európai szabadalommal az, az európai jogszabályi háttér ö, érvényesül, ez pedig azt jelenti, hogy ez egy Európai Uniós cím lesz. Tehát nem csak a jelenlegi jogszabály lesz rá érvényes, hanem az összes európai jogszabály is. Azok a döntések, amelyeket például olyan kérdésekben hozhatunk, mint az alapjogok védelme, és így tovább, mind olyan kérdés, amely a szabadalommal védhető dolgok, dolgokat megjelöli, illetve ezeket, ezeknek a határát bővítheti. az Európai Parlament mindenképpen így fontos szerepet fog játszani abban is, hogy meghatározza mi az, ami védhető oltalommal. Az európai jogszabályokat tiszteletben kell majd tartani egy sokkal szélesebb területen, az Európai Unión kívül is. Danke. Jetzt Herr Präsident Köszönöm, elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a kérdéseket. Ezek egyáltalán nem voltak könnyűek, de mégis a, a lényegre összpontosítanak, megpróbálok válaszolni rájuk. Talán az utolsó kérdéssel kezdeném először. Úgy érzem, hogy egy kicsit hátra kell lépnünk, és meg kell néznünk, hogy hogyan is alakult a helyzet. Az európai országok a 70-es években úgy döntöttek, hogy szerződés által a oltalom kiállítását egy, egy testület kezébe tegyék, egy kormányközi testület kezébe, és így szabályokat határozzon ez meg, olyan elveket, amely alapján egy oltalmat ki lehet adni. Ez pedig azt is jelenti, hogy a tagállamaink nagy többsége Európai Uniós tagállam, az Európai Uniós intézmények jogszabályokat hoznak bizonyos területeken, a mi nem európai tagállamainknak is tiszteletben kell tartaniuk ezeket a szubstanciális szinten, illetve az Európai Szabadalmi Hivatal keretében. Egy példát is mondanék erre. A biotechnológia területéről egy irányelvet hozott, fogadott el az Európai Unió ezen a területen, és az EPO az egyike, első, egyik első volt azok közül, akik ezt átültették, a gyakorlatba, még mielőtt, hadd mondjam el, még mielőtt nagyon sok tagállam ezt az irányelvet átültette volna a saját jogszabályába. Tehát minden egyes alkalommal, amikor döntést hoznak valamilyen területen szabályokat, elveket, akkor a mi tagállamaink, amelyek az Európai Uniós tagállamok, ezt követni fogják, hiszen számukra ez kötelező, és ezt mi is integráljuk az EPO szerébe. Így az alapvető jogok, valamint a moralitással, az erkölcsel kapcsolatos kérdések, valamint a jog, jogszabályi háttér mind olyan, amit az EPO tiszteletben tart. Természetesen lehet sajnálni ezt, hogy nem egy közösségi ö, instanciáról van szó, de hát ez tény. Az EPO egy kormányközi ö, testület, és ezt a tényt nem lehet megkérdőjelezni. Mindenképpen siker azonban, és hadd mondjam el azt is, hogy az elvi vitát meg kellene haladni, hiszen van egy európai valóság, egy kormányközi európai valóság, amely szintén európai siker. Az EPO tehát egy olyan eszköz, amely egyrészt lehetővé teszi az európai gazdaság számára, hogy a világon a legjobb oltalmakkal rendelkezzenek, illetve az egész világra kiterjeszti az Európai Unió hatását az oltalmak, a szabadalmak területén. Az egyezményünk a biotechnológiai irányelvet tiszteletben tartjuk. Nézzük, hogy az Európai Bírósággal milyen kapcsolatban állunk. Nos, a jelenlegi rendszerben, hogyha oltalmat adunk, akkor ez egy nemzeti oltalom lesz, nemzeti szabadalom, és az ezzel kapcsolatos felelősség nemzeti felelősség. Tehát alkalmazzuk ezeket a szabályokat méghozzá minden egyes tagállammal szemben a nemzeti jogszabályok értelmében, tehát mindig a nemzeti jogszabályok érvényesek. Itt ugye ez a probléma pontosan, hogy nemzeti szinten marad a döntés. Az Európai Bíróság hoz való fordulással európai szintre emelődik, de természetesen így így nemzeti szintről átkerül európai szintre eh, ez a jogszolgáltatás, és eh, közösségre, közösségi szintre emelődik, így eh, így érvényesül az Európai Bizottság döntése. Aztán nagyon fontos a finanszírozási kérdés, illetve az, hogy, hogy ez, ez hogyan alakul, azonban ez nem a mi hatáskörünk. Önöknek, az Európai Uniós intézményeknek kell döntést hozni, a jogszolgáltatáshoz való ö, hozzáféréssel kapcsolatos pénzügyi költségekről, hogy ez most nemzeti ö, szinten jelenik meg, vagy más szinten, ez, ez az önök döntése majd. Az önök döntése lesz. Én úgy gondolom, hogy egy olyan finanszírozási szintre van szükség, amely ö, biztosítja a jogszolgáltatáshoz való egyszerű hozzáférést. Aztán kérdést kaptam a KKV kapcsolatban, illetve nyelvi rendszerrel kapcsolatban is. Nos, hadd emlékeztessek mindenkit valamire. Több mint 30 éve az EPO egy háromnyelvi rendszerben működik, jól működik, hatékony, és nem jelent semmilyen problémát a felhasználóink számára, tehát az európai vállalkozások számára. Mm, nagyon sok tanulmány tanúsítja ezt. Saját részemről azt gondolom, hogy lehet gesztusokat tenni a KKV felé. Egy javaslatot tettem, ugye a pénzügyi kompenzálásra tettem javaslatot. Tehát, hogyha egy multinacionális cég általában angolul dolgozik, akkor nekik nem kell pénzügyi kompenzációt kapniuk azért, hogy angolra lefordítsák a, a szabadalmokat, de hogyha ez egy KKV számára akadályt jelent, vagy pedig nagyon súlyos pénzügyi terhet, akkor ez, ez számukra lehet segítséget nyújtani, tehát ez egy egyszerű gesztus, és így az összköltséget lehet csökkenteni, és a rászorulók számára a alacsonyabb költségeket lehet meghatározni. Ami pedig az újraelosztást illeti, Nos, az alapok újraelosztása már ami a oltalmi adóból adódik, 50%-ban kapnám meg ezt az EPO, és 50%-ban a tagállamok. A javaslatom az, hogy az a pénz, ami visszajut a tagállamokhoz, az az innovációs politika területén kerüljön felhasználásra, ne pedig az általános költségvetésre folyjon be, hanem azt a célt szolgálja, hogy olyan tevékenységeket állítsanak föl, hozzanak létre, amelyek az innovációt előre mozdítják. Tehát a feltalálók a feltalálók, illetve a, a szabadalom kér, kérvényét érinti ez az adó, ők fizetik meg, és nagyon fontos, hogy az ő érdekeiket szolgálja ez az újraelosztás. Ami pedig az EPO-t illeti, az álláspontunk teljesen egyszerű, egyértelmű. A kiegészítő feladatokat, a további ránk rónt feladatokat valahogy finanszírozni kell, hiszen önmagunkat finanszírozzuk, és ezen finanszíroztuk eddig, és a további ránk feladatok esetében is ugyanez lehet a helyzet. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, remélem, hogy sikerült választatnom a kérdéseikre. Köszönöm szépen, elnök úr, Batiszteli elnök úr. Folytatjuk is a munkát. A következő pontunk Stephen Jones úr előadás. A Baker McKenzie partnere szabadalmakkal foglalkozik ott, és vezeti is a szabadalommal foglalkozó csoportot. Parancsoljon. Mr. Chairman. Elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy hozzászólásra hívtak meg ma. Először is azt szeretném elmondani, hogy személyes véleményemet akarom elmondani a kérdésben, ezért a mondani valóm nem feltétlenül tükrözi a cégem, vagy ügyfeleim, vagy szervezeteink véleményét, de számos tanulmányt olvastam ezektől a szervezetektől, és remélem, hogy mondani valóm kiegyensúlyozott képet mutat. Pályámat a szellemi tulajdonjogok és szabadalmak területén kezdtem 1978-ban, akkor, amikor az Európai Szabadalmi Egyezmény hatányba lépett, és amikor az Európai Szabadalmi Egyezménynek is hatályba kellett, lép, kellett volna lépnia. Pályám során rengeteg vita zajlott az egységes európai szabadalmi oltalomról. Az elmúlt 30 évhez képest most sokkal valószínűbbnek tűnik az, hogy ez meg is történik. Semmi kétség nem fér ahhoz, hogy az egységes szabadalmi védelem létrehozása hatalmas előnyt jelentene az európai ipar számára és azok számára, akik a fejlesztés előharcosai voltak az elmúlt években, és akik elhozták a harcot erre a pontra, azokat gratuláció illeti meg. Beszédemben ma eh, a fennmaradó, hát, fennmaradó kívásokról szeretnék beszélni, és az elfogadó, elfogadott rendszer a, eh, a lehető legjobb eredményt hozhassa. Hiszek abban, hogy egy ilyen rendszer ha megfelelően alkalmazzák, mindenki számára előnyös lesz. Azt arra kértek, hogy beszéljek az egységes szabadalmi oltalom jelentéséről. Egy ilyen egységes rendszer hatalmas előnyt jelentene a jelenlegi helyzethez képest. A szabadalmi jóváhagyások és jelentős kihívásokat teremtenek a felhasználóknak, legyenek ők nagy, nagy cégek vagy KKV-k. Egyetértés van abban, hogy előre kell lépni az egységes rendszer kialakításában. Nagyon összetett a rendszer, és az ördög a részletekben rejlik meg hogy egy ilyen rendszer miként működhetne. A veszély abban van, hogyha egy ilyen rendszert létrehozunk, az, és az kevésbé előnyösen működik, mint a már meglévő, vagy ha a felhasználóknak nem lenne bizalmuk egy ilyen rendszerben. Az Európai Szabadalmi Egyezmény jelenlegi formájában az Európai Unión túli országokat is magába foglal, de az egységes rendszer kialakításának kihívásában minden e, EU tagállam egyetérthet. A jelenlegi javaslatok e, különbséget teremtenek majd a jelenlegi rendszerben maradó országok és az Európai e, Szabadalmi Egyezmény országai között, amely kizárja, kizár majd jelentős EU tagállamokat is. Az egységes szabadalmi védelemre irányuló javaslat összekapcsolódik azok az, az egységes szabadalmi bíróságokkal, hiszen ők fogják kikényszeríteni ezeket a, ezeket a szabadalmakat, és ebben van a legnagyobb kihívás a szellemi jogok védelmében monopóliumot teremtenek, ezeket a jogokat meg kell védeni olyan tevékenységek ellen, amelyek megtámadják ezeket a szabadalmakat. A szabadalmakat azonban meg kell adni akkor, hogyha a monopólium nem jogos, és kétségbe kell vonni a szabadalom érvényességét. Az egységes szabadalmi javaslat önmagában nem fogja kizárni azokat a kérdéseket, amelyek a rendszerből kikerülő szabadalmak minőségét illeti, és valamint a bíróságok elmaradt ügyeit. Ezek a kérdések a világon mindenhol fennállnak, nem e- egyediek Európában. A szabadalmi rendszerek bármely elképzelése végrehajtást igényel. Akkor, amikor ennek minőséget nem lehet gocsa alá venni. Nagy kihívás lesz minden egységes rendszer számára, hogy azt érje el, hogy az érvényesség kérdését miként kezelik, és ne torzítsa el a joggyakorlást a szabadalom tulajdonosa és a harmadik felek között. Ezt gyakran az angol jogászok kérésének tartják, de egyértelmű, hogy ezeket az aggodalmakat más tagállamok is osztják a végrehajtott jog minőségét meg kell gondolni a végrehajtás szintjén, mert a monopólium hatalmakat e, ebben a, ezen a szakaszon fogják megteremteni. A szabadalom megteremtését előző, megelőző vizsgálatokban el kell érnünk azt, hogy az EPO jelentős számú érvénytelen szabadalomnak ne adjon lehetőséget arra vonatkozó vita, hogy a minőségi kérdéseket hogyan kezelik, az nem az én előadásom tárgya, de a jelenlegi erőfeszítések, mint például a Patent Prosecution Highway, amely a lemaradásokat akarja csökkenteni, ennek várat, kiszámíthatatlan hatással lesznek a minőségre. Az Egyesült Államokban az úgynevezett szab, szabadalmi trollok e, e, e, tevékenysége akadályozza az egyes bíróságok tevékenységét, és megpróbálja kiválasztani a számukra megfelelő bíróságot azért, hogy elkerülhessék a számukra kedvezőtlen döntéseket az ilyen kikényszerítési eljárások eredményét függetlenül, független bíróságokon kell tárgyalni. Ezt és ez befolyásolja a bírók, bírók, bírók kiválasztását. A bíróság összetétele, amely hatása lehet az eredményre. Az úgynevezett forum shopping, tehát a bíróságok válogatása olyan e, eredményre vezethet, amelyet a kezdetektől gyakorolhatnak, és itt a legjobb gyakorlatok az ilyen szokásokat felszámolhatják. ideértve az olyan eljárásokat, mint a helyi nem, nemzeti tagállami jellegzetességeket figyelembe véve eljárások. További kihívást jelent az, az, az egységes rendszerben a, haté, a költséghatékony hatékony forrásfelhasználás, amelyet beleillesztünk majd a rendszerbe, hogy lehetővé tessük azt, hogy minden, minden felhasználónak elérhető legyen a szolgáltatás. Olyan kívás ez, amelyben a rendszer elkerüli a hatalmas költségeket és a jogi bizonytalanságot, amelyek a jogsértésekből számolhasznak. Hogyha mindkét peres fél, kis és középvállalkozó, vagy legyen ő nagyvállalkozó is. A annak érdekében, hogy ezek a bíróságok jó minőségben működjenek, nem szabad elfelejteni, hogy a rendszer alapvető célja az, hogy elősegítse a kreativitást, az innovációt. A jelenlegi javaslat a végrehajtási mechanizmus kötelezővé teszi minden szabadalmi ügyben egy rövid átmeneti szakasz után, és a felhasználók bírósághoz fordulhatnak, függetlenül attól, hogy mennyire hatékony hatékony ez az eljárás, e, és függetlenül a, e, attól is, hogy milyen költséget teremt ez. Hogyha az Európai e, Szabadalmi Hivatal múltját nézzük, szabadalmi jogászként, az hivatal indulásakor nagyon sok nagyvállalat nem bízott az új rendszerben legfontosabb találmányait életen, és, továbbra is a nemzeti rendszereket használták az európai rendszerrel párhuzamosan, vagy a helyet. Ezeket a fenntartásokat idővel aztán feldolgozták, és, és bár a nemzeti védelmet még mindig fel lehet használni, de már elég bizalom alakult ki az EPO iránt, Eh, és gyakran ez, ez a, ez a eh, nagyvállalatok választott útvonala. Szeretnénk fel, eh, megkérni a felhasználókat, hogy szokjanak hozzá az új rendszerhez az átmeneti periódus után, és vizsgálják felül a, a rendszert, hogy az fejle, fejlődhessen. Szeretnénk felhasználni az ő aggodalmaikat és megjegyzéseiket is az egységes rendszer kizárólagossága minden esetben lehet, hogy nem is szükséges, nem is kívánatos. Az Egyesült Királyság nemrégiben hatalmas előrelépéseket tett eh, annak érdekében, hogy a tá- szabadalmi tárgyalásoknak effektív fórumot adjon a, nem- a megyei bíróságokon, és eh, a helyi jellegű vita megoldást fenn kéne tartani annak érdekében, hogy fenntartsuk az egységes rendszer hatékonyságát. Minden Európai uniós és törekvésnek alapvető kérdése a nyelv kérdése. Ezzel nagyon tisztában vagyok, tekintve, az, hogy 16 különféle kabinban ülnek itt tolmácsok, akik igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni az én előadásomból valóban nagy kihívás ez az egységes rendszer létrehozásában, és ez így volt az elmúlt 30 évben is. A nyelvi kérdések fontosabbak is a szabadalmi kérdésekben, mint a design vagy a védjegy kérdésében, hiszen a szabadalmot az az a nyelv teremti meg, amelyben kif, kif, elmondják a tolmács, tolmácsolás és az értelmezés alapvető kérdése az értelm, és e- ebben az elemzésnek nagy, elem, nagy jelentőséget kell biztosítanunk, um, és ezügyben más eljárások vannak a különböző tagállamokban. Um, nemrég szerkesztettem meg egy uh, brit uh, szabadalmi jogról szóló könyvet, és ebben uh, hatalmas összetettséget fedezünk fel, akár egy nyelven belül is. Az EPO most három nyelvet használ, és ennek az egyik fő oka az, hogy Spanyolország és Olaszország nem vett részt ebben a rendszerben, a, pont, pont a nyelvi kérdés volt. A probléma egyelőre nem megoldható, és mivel magam angol nyelven beszélek, én szeretném az angol nyelvet támogatni, bár tudom, hogy más tagállamok más nyelvet javasoltak. Kompromisszumként úgy tűnik számomra, hogy a háromnyelves rendszer, amelyen az EPO működik, ez egy logikus megoldás, és ezt lehetne folytatni a jövőben is a végrehajtás terén. További kihívás lesz az, hogy miként lehet a hatalmas eset jogi eh, Eh, anyagokat eh, áttenni, és ez ne teremtsen további eh, bonyolultságokat az egységes rendszerben. Az anyagi jogok nincs, nincsen közös rendszerünk a jogsértések megoldására az egységes megoldási javaslatoknak figyelembe kell tenni azt, hogy miként lehet felülvizsgálni és döntéseket hozni a bíróságokon, mivel ezen a területen a harmonizáció nagyon fontos, annak érdekében, hogy a szabadalmi jog teljes, jogú, teljes érvényességében elfoglalhassa helyét az Európai Unióban az itt hivatkozott, a Batiszteli úr által hivatkozott ügy, amely bíróságére került, a biotechnológiai irányelv, amely egy Európai Uniós jogi aktus, a szabadalmi jog alapvető kérdése most még nem került a bíróság elé, és az a tudom, úgy tudom, hogy, nem is ez a, hogy ez a szándék nem is áll fenn. Szeretném azzal befejezni, hogy a, az európai szabadalmi rendszer tá- felhasználói támogatják az egységes rendszert, amely fokozni fogja az európai iparágak versenyképességét, és effektív fórumát teremti meg a szabadalmi vitáknak európai szinten. Az ilyen rendszer megvalósítása nagyon e, régen e, esedékes már. Nagyon sok előrelépés történt az el elmúlt rövid időszakban. Um, uh, amely elismeri azon tevé, azok tevékenységét, akik előre látták ennek szükségességét. A jelenlegi javaslatot lehetne javítani további vitákkal, ahogy már több, többen elmondták, nagyon régen várunk arra, hogy ide eljuthassunk, Hadd fogalmazzam át az amerikai költő Longfellow szavait. Sokkal jobb az, hogyha időt fordítunk arra, hogy a dolgokat helyesen intézzük el most, ahelyett, hogy később magyarázgathatnánk azt, hogy miért nem csináltuk ezt helyesen. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen. Később lesznek kérdések, válaszok. Ezt nem szakítjuk félbe. Mert utána minden egyes vita után egy, egy fél órát csúszok már eddig is hogyha az összes előadót meghallgattuk, akkor egy kérdés-válasz kör következik. Most pedig dr. Thomas Kühnen urat üdvözlöm részese az eddigi munkának. Ott voltam egyszer egy Düsseldorfi tárgyalásán, és pontosan látom emiatt, hogy hogyan működik, de nem mindenki tudja. Ezért aztán külön örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem a mai napon itt a jogi szakbizottságban. Köszönöm szépen, elnök úr! Az előadásom Kész az előadásom? Vagy nincs?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 igyekeznek. <laughs> Jó, azon gondolkodott a titkárság, hogy ez két percig tart, ezért aztán Veron úr következik, utána Kühn úr előadása már működőképes lesz, és ő folytatja. Veron úr, üdvözlöm, meg is adom neki a szót, és közben a technikai oldalt pedig biztosítjuk majd. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit meglep az, hogy megadta nekem a szót, de hát ügyvédként az embernek mindenre készen kell állnia, mindig ütőképesnek kell lennie, és ezért gyakorló ügyvédként fogok önökhöz szólni, mert hosszú évek óta foglalkozom a szabadalmok, szabadalmakkal, gondolom ezért is hívtak meg engem. És ezen kívül szeretnék egy-két szót szólni a nemzetközi jogszolgáltatásról, illetve jogvédelemről, hiszen éven nagyon régen működik már egy nemzetközi rendszer, amely védi a szabadalmakat. A brüsszeli egyezményre gondolok. És Európában a szabadalmi jogvitákkal foglalkozik. A találmányokkal kapcsolatos szabadalmi jogvitákkal foglalkozom. Létrehoztuk a szabadalmi ügyvédek szövetségét, és köszönettel tartozom az elnökünknek, hiszen 2001-ben itt az egyik első ülésünkön ön is részt vett, illetve segítette a munkánkat. Célunk az, hogy egységesítsük a munkánkat, és megpróbáljuk összefogni a, ezen a területen szakértő bírókat a különböző országokból. Ez a Velencei Fórum amely összefogja Európa bíráit, szabadalmakkal foglalkozó bíráit, és megpróbálunk egy harmonizált gyakorlatot létrehozni, illetve erkölcsi és pénzügyi támogatást nyújt az EPO. És az Európai Bizottságnak is tanácsot adtunk, illetve információt szolgáltattunk. Frülinger asszony munkáját szeretném kiemelni, aki nagyon nyitottan és lelkesen, kitartóan állt ehhez a munkához, és az ő munkája nagyon is meghatározó volt a, a sikerben, mindig odafigyelt a mondandókra. Azonban két nagy problémával állunk szemben, az egyik a nyelvi kérdés, a másik pedig az igazságszolgáltatási rendszer, a nyelvekről most nem kívánok szólni. A jogszolgáltatási hátteret mindenki ismeri, európai szabadalom létezik, amely érvényes több európai országban, és hogyha valaki hamisítás áldozatává válik, akkor több eljárás, eljárásban is részt vehet egyszerre különböző tagállamokban. Ezt azért mondom el, mert nem mindig kötelező ez, hogyha az egyik tagállamban történik a hamisítás, mondjuk, hogy német országban vagy Hollandiában, akkor lehet a bíráskodást a saját országban folytatni, és az itt meghozott döntés a forrásnál próbálja elfolytani ezt a hamisítási tevékenységet. Tehát lehet egy egyetlen egy bírósághoz fordulni, és azáltal egész Európára kiterjeszteni ezt a döntést. De ha egy kínai hamisítóról van szó, aki ugye belép az európai piacra, akkor nagyon fontos és szükséges az, hogy többféle eljárásba bonyolódjon az ember. Ez a pluralitás egy oltalom esetében statisztikai szempontból eléggé ritka, a rendelkezésünkre álló információk alapján azt mondhatjuk, hogy mintegy száz oltalomból, amely bíróság elé kerül, pusztán egy tucatnyi olyan, amely két bírósághoz is kerül, és ebből pedig csak kettő, ami, ami párhuzamosan két vagy három bírósághoz kerül, tehát ennek gazdasági szempontból nem túlságosan nagy a súlya. A második nehézség az az, hogy a jogszolgáltatás harmonizációja hiányzik a különböző tagállamok között, tehát a holland, illetve a német jogszolgáltatási rendszer meghozza a saját döntéseit, és elképzelhető, hogy ugyanazt az egyezményt másképpen értelmezik és elképzelhető az, hogy egy egy orban, egy szabadalom esetében különböző döntés születik, attól függően, hogy milyen nemzeti bíróság foglalkozott ez, ezzel, és elképzelhető olyan helyzet, hogy egy, egy bíróság védelmet nyújt egy oltalom esetében, a másikat pedig, egy másik bíróság pedig ezt semmisnek veszi, egy harmadik bíróság, mondjuk a francia bíróság pedig úgy dönt, hogy érvényes az oltalom, és valóban a hamisítás történt. Tehát különbözőképpen lehet értékelni egy bizonyos eljárást, de azt tudni kell, hogy a vállalkozások már megszokták ezt a helyzetet, és gyakran azt mondják, hogy nem tesznek föl egy lóra mindent, és ezért, hogyha egy létfontosságú, számukra létfontosságú termékről van szó, akkor nemzeti, inkább nemzeti oltalmakkal védik, nem pedig európai oltalommal, és így megpróbálják elkerülni azt, hogy az oltalom semmis legyen egész Európában. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és erre egy valamilyen jogszolgáltatási rendszert kell kitalálni, létrehozni. Ez egy hatalmas nagy kihívás, hiszen olyan rendszert kell létrehoznunk, amely első a maga nevében, az Európai Unióban először jön létre az, hogy egy jogszolgáltatás személyek, magánszemélyek közötti jogvitát rendezzen, tehát ez eddig nem létezik. Csak a jelenlegi helyzetben csak akkor, hogyha visszakerül egy, egy per az Európai Bírósághoz. Tehát jelenleg első szinten a nemzeti bíróságok illetékesek. Most pedig az Európai Bíróság lenne az illetékes a magánszemélyek közötti jogviták rendezésében ehhez egy nagyon magas szintű jogi szakértelemre van szükség, hiszen abban mindenki egyetért, hogy a szabadalmi jog nem a legegyszerűbb jogterület. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy egy egységes jogszolgáltatási rendszer jöjjön létre, hiszen jelenleg, hogyha megvannak az érvényességre vonatkozó szabályok, de például a hamisítással kapcsolatos szabályokat nem harmonizálták a különböző országokban, és ezért nagyok az eltérések. Mindezek hihetetlen nagy kihívást jelentenek, és az oltalmat benyújtóknak ezzel meg is kell birkózniuk hogyha egy sebészre gondolunk, egy sebészeti helyzetre, mikor vagyunk biztosak abban, hogyha, hogy mikor lehetünk biztosak abban, hogy a, a sebészeti beavatkozás siker sikert hoz majd, hát ak- akkor tudhatjuk ezt, hogyha az előzeti, előzetes operációk sikerültek. Ezért azt mondhatjuk, hogy Büszkeséggel tölt el bennünket a jelenlegi eh, rendszerünk, de vannak, van azonban még egy-két eh, olyan aspektus, ami aggályra ad okot. És ez az egyik ilyen a bírók tapasztalata, és hogyha megengedik a sebészeti analógiát, akkor azt mondhatnám, hogy a bírók oly, kicsit olyanok, eh, mint a sebészek, és mi is a sebészeti alapszabály. Egy sebészeti beavatkozásnak annál nagyobb az esélye arra, hogy sikeres legyen, minél több operációt végzett már el az az adott sebész. Tehát egy olyan bíró, aki már nagyon sok jogvitában, szabadalmi jogvitában döntött, kicsit biztosabb kézzel nyúl egy új perhez, biztosabb kézzel, mint egy olyan bíró, aki éppen csak kezdi a pályáját a szabadalmi jog területen. Tehát az biztos, hogyha az ember operáció előtt áll, akkor inkább egy olyan sebészt fog választani, aki már több ezer operációt elvégzett, és nem pedig egy olyat, aki a önön fog kísérletezni. Ez tehát azt jelenti, hogy tapasztalattal rendelkező bírókat szeretnénk látni, de szemben állunk azzal a problémával, hogy a jelenlegi rendszerben semmi nem garantálja a bírók tapasztalatát, úgy, mint ahogy ez megvolt az előző rendszerben, hiszen most egy olyan helyzet áll elő, hogy mindenki, aki részt, vete, részt vesz ebbe a, a rendszerben, egy, egy ö, olyan bírót is be kell, hogy vonja a döntésbe, aki esetleg nem tapasztalt, ez pedig aggodalomra ad okot, hiszen nagyon fontos a tapasztalat, a képesítés, ez azonban nem elegendő. A vállalkozások és a nagy, nagyobb vállalkozások bizony nagyon szorosan figyelemmel követik majd ezt a problémát, hiszen a sebész tapasztalata létfontosságú, és hogyha Európa nem, egy, nem olyan rendszert hoz létre, amely biztosítja, a tapasztalati szintet, tehát hogy kellő tapasztalattal rendelkeznek a bírók, akkor továbbra sem egy lóra fognak mindent föltenni, nem az európai oltalmat kérik majd, hanem a nemzeti hatóságokhoz fordulnak. A második aggályunk azzal kapcsolatos, hogy fölmerül a kérdés, valóban szükséges-e az, hogy az európai jogszolgáltatás kizárólagos hatáskörrel rendelkezzen minden egyes szabadalmi jogvita esetében. Mivel nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a joga, a szabadalmi ügyek mintegy 90%-a egy adott országon belül zajlik. Tehát ezek a szabadalmi jogviták, ezeknek 90%-a egy ország határain belül zajlódik zajlik, és ezért föltesszük a kérdést, hogy legalábbis egy átmeneti helyzetet kellene létrehozni, egy olyan ö, rendszert, egy olyan átmeneti helyzetet, amely a jelenlegi rendszert tesztelné, tehát lehetőséget adna egy ilyen tesztelésre. Aztán van még egy megjegyzésünk, még egy aggályunk, ez pedig az, hogy túlságosan tehát nem szeretnénk egy olyan rendszert, ahol három jogszolgáltatási szint működik, nem akarunk olyat, ahol helyi, központi, és ezen kívül eh, még egy semmitőszéki szint is van, amelyet mondjuk az Európai Bíróság lenne, tehát nem akarunk sokszintű jogszolgáltatást. Azt gondolom, hogy ez már egy lényeges technikai aspektus, és fontos, hogy akkor, hogyha az Európai hogyha nem sérül az európai közrend, illetve az európai közrendet nem érinti a jogvita, akkor nem kell feltétlenül európai szinten hozni döntést. És végül egy utolsó megjegyzés. Olyan jogszolgáltatásra van szükség, ami előrelátható, hiszen a karrierem során többször tapasztaltam már azt, hogy valaki hozzám fordult, bizonyos néhány millió eurót kell szállnom egy új cégre, egy új gyárra, egy új termékre, megtehetem ezt egy oltalommal, vagy nem tehetem meg, nem feltétlenül igazi válaszra van szükségem, igazságos válaszra, hanem előre látható válaszra mert hogyha a, az előrelátható döntés nem kedvező, akkor máshova kell tennem a pénzeim, pénzemet. Ez pedig azt jelenti, hogy minden tőlünk tehetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy előrelátható rendszert hozzunk létre, és természetesen igazságosat is, de mindenék előtt kiszámítható, előrelátható rendszert. Köszönöm szépen, Veron professzor úr, hogy elmondottakat meg, hogy ilyen gyorsan beszállt a sorba, de közben a technika működni kezdett, úgyhogy át is adom a szó dr. Thomas Künnek. Ő most a sebészetet képviseli, ha tükrözném azt, amit Veron úr mondott. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ha feltesszük azt a kérdést, hogy az új szabadalmi bíróságot hogyan kellene megszervezni, akkor észszerűnek tűnik első lépésben elgondolkodni azon, hogy milyen céljaink vannak ezzel a rendszerrel. Azt hallottuk, hogy reformról van szó, egy közösségi szabadalom kialakításában ezt szeretnénk létrehozni, és ehhez hozzárendelnénk egy megfelelő bírósági rendszert is és a bíráskodásról sokan gondolhatnák, hogy nem is fontos a szabadalmak tükrében, az egész rendszer tükrében, de szerintem egyáltalán nem erről van szó. A szabadalom, függetlenül attól, hogy milyen olcsón lehet hozzájutni egy szabadalomhoz Európában, mindig is költségeket okoz, hogyha ezt a szabadalmat nem lehet hatékonyan végrehajtani. A tehát ezt a jogosult nem teheti meg hatékonyan. Véleményem szerint három központi kérdés, kérés áll fenn. Az egyik az, hogy magas szintű szakértelemmel kell dönteni, ami azt jelenti, hogy a jogosult, aki a versenyhelyzetet ismeri, és költségeket sem kímélt, és vállalta a versenyt, és megbízhatóan kell a kizárólagossági jogokat végrehajtani, de az Alperes esetében is vannak kérdések, hiszen az Alperest védeni kell a bíróság téves döntéseivel szemben. A második pont az eljárás gyorsaságát érinti. Mindenek előtt az első szintű ítéletekről van szó, vagy döntésekről van szó. Gyakran mondják csak a gyors jog jó jog, ez azt jelenti, hogy mindkét peres fél számára jogbiztonságot kell teremteni. Szabad-e forgalmazni egy terméket, vagy nem? Az utolsó aspektus pedig, hogy egy bizonyos számú esetben kell európai szinten döntést hozni. Ez egyrészt azt jelenti, hogy eltérően a 15 évvel ezelőtti helyzethez képest nagyon nagy eljárások vannak, nehéz technikával, hosszú leírásokkal, egyre bonyolultabbá válik ez a jog, és legalább 1500 jogsérelem, szabadalmi jogsérelem áll fenn évente. Az új bíróságnak ezt képesnek kell lennie kezelni, és nem 10 év vagy 15 év múlva kell ítéletet hozni, hanem az elejétől fogva gyorsan kell döntenie, és jól kell dönteni. Az iparág nem várhatja ki, nem várhatja ki, amíg egy rendszer működni kezd. A kérdés persze az, hogyan jöhet ez létre úgy gondolom, hogy meglévő bírósági struktúrákból kéne kiindulni. Az az elképzelés, hogy egy párhuzamos univerzumot hozunk létre a szabadalmi jog területén, nos őszintén szólva ez illúzió a szememben. Veron kolléga is említette már az európai szakértelemből nincs olyan túl sok, hogy erről lemondhatnánk, tehát a meglét fel kell használni. Ezért meg kell vizsgálni, hogy vannak-e példaképek Európában, amikből ki lehet indulni. Itt, itt felírtam, hogy az egyes tagállamokban hány ilyen szabadalmi jogsértés van. Franciaországot nem említem, nincsen megbízható számom, ezért nem írtam ide a Franciaországot, de azt láthatják, hogy sok tagállamban gyakorlatilag nincsen komoly mennyiségű ilyen eljárás, tehát nem nagyon foglalkoznak a bíróságok ezzel. Hagyományosan azt mondhatjuk, Hollandiában mint egy 50 esetről beszélünk, Egyesült Királyságban mint egy 50, Németországban mint egy 1250 szabadalmi jogsérelmi eset kerül a bíróságok elé évente. Ez utal arra talán, hogy mit kéne megnézni, hogyha azon gondolkodunk, hogy olyan rendszerre van szükség, amely nagy mennyiségű esetet képes kezelni. Miről is van szó? A legutóbbi tanács ülésén lefényképeztem az akta halmot, hogy el tudják képzelni, miről is beszélünk itt. Ez egy szeptember 29-i tárgyalás volt, hét ügyben így néz ez ki teljesen szokásosan. Melyek azok tartó pillérek, amelyekről beszélni kell? Négy alapvető kérdést kell eldönteni abban, hogy a kérdés, hogy a bíróság működni tud-e, vagy nem. Felírtam ezeket. Az első kérdés az, az első pillér az, hogy arról is döntenek-e az eljárásban, hogy a szabadalom érvényese, vagy megszüntetendő. Ezt kapcsolt rendszernek hívják egyébként, vagy pedig a szabadalmi jogsérelmet csak a sérelem vetületére vetítik ki, és a kérdés az, azt a kérdést, hogy joggal adták meg a szabadalmat, azt egy összefoglaló eljárásban kell tisztázni. A második pont az az, hogy milyen összetételű a bíróság, a harmadik az eljárás nyelvét érinti, Aha, az utolsó kérdés pedig az, hogy valójában ki az, aki képviselheti a feleket a bíróság előtt. Az első pont, amelyel itt foglalkozni akartam, az az a kérdés, hogy ilyen kapcsolt rendszert akarunk-e, ahol az érintett bíróság a szabadalomról is dönt, tehát hogy fennáll-e a szabadalom, vagy nem. Szeretném röviden elmondani, mi az előnye az egyik rendszernek, mi a másiknak. Hogyha a kapcsolt rendszerről beszélünk, akkor azt mondhatjuk, hogy az igazságosság magas szintjét itt érjük el, ugyanis megvizsgálják azt is, hogy fennáll-e a szabadalom, tehát nem fordulhat elő az az eset, hogy egy olyan szabadalom alapján ítélkeznek, amit később semmisé nyilvánítanak. A kapcsolt rendszerrel azonban kibővítjük magát az esetet is, az anyagot, ami hosszabbá teszi az eljárást, minél több, nagyobb anyagot kell feldolgozni, annál hosszabb az eljárás, nyilvánvaló, és hogyha gyorsan akarunk döntést hozni, akkor nagyobb számú személyzetre van szükség. Fordítva, hogyha a leválasztott rendszerből indulunk ki, akkor van egy kockázata annak, hogy az igazságosság bizonyos fokig sérül. Tehát elítélnek egy szabadalom alapján valakit, holott a szabadalmat később semmisé nyilvánítják. Viszont az előny az, hogy gyorsabb az eljárás, az anyagot leszűkítjük, és kevesebb emberre, kevesebb bíróra vagy személyzetre van szükség. Hogy világossá tegyen, miről is beszélek valójában, milyen mennyiségekről beszélünk itt, Németországban abban a kérdésben, hogy joggal adták meg a szabadalmat, vagy nem, a Szövetségi Szabadalmi Bíróság dönt, ez azt jelenti, hogy évente négy ilyen esetük van, vagy havonta négy ilyen esetük van elnézést, aztán van egy, a másik bíróság, amely azt vizsgálja, hogy jogos-e, hogy megtámadták a szabadalmat, vagy nem. Tehát, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznak, Düsseldorfban havonta 18 esetben dönt egy bíróság, tehát hogy megsértették-e a szabadalmat. És hogyha most a kettőt összevonjuk, és azt is vizsgáljuk a, jó, a szabadalmi jogsérelem esetén, hogy a szabadalmat is megvizsgálják, akkor a kérdés az, hogy mi az, amit még el lehet érni. Minden esetre olyan szám lesz ez, amely alacsonyabb lesz a szövetségi szabadalmi bíróságunk által intézett eseteknél. Éppen ezért az elválasztás elve, amit Németországban gyakorlunk, komoly előnyökkel jár. Egyszerűen azért, mert korlátozott számú személyzet áll rendelkezésre. De ennek is megvannak a feltételei. Az első feltétel az az, hogy magas színvonalon kell megítélni a szabadalmakat. Egy bíróságnak meg kell bíznia abban, hogy joggal adták meg a szabadalmi státuszt. A második pont, lehetőséget kell teremteni a versenytársaknak számára, hogy a szabadalmat megtámadják. Tehát gyakorlatilag a szabadalmat meg kell szüntetni, semmisé kell tudni nyilvánítani. Hogyha egy terméket piacra akarunk dobni, és megnézzük, milyen oltalmak állnak fenn, és hogyha itt egy szabadalom megtámadható, akkor gyakorlatilag úgy védekezik az ember, hogy kellő időben, ideje korán megtámadja ezt. Az utolsó pont pedig, amely az elválasztás elvét elfogadhatóvá teszi, az az, hogy a szabadalmat ugye megtámadták, ennek ellenére a szabadalmi e, jogsérelem miatti eljárást végigviszik, vagy leállítják ezt, amíg eldöntik azt, hogy egyáltalán van-e észszerű -e jogalapja az eset folytatásának. A második e, pillér az az a kérdés, hogy a bíróság összetétele valójában milyen. A kérdés itt az, hogy külföldi tákat bevonnak-e a regionális tanácsokba. Pillanatnyilag ezt tervezik, hogyha itt a nyelv is még hozzájön, és ez a székhely szerinti ország nyelve lenne, akkor tisztázni kell hogy van-e kellő számú olyan bíró, aki a szabadalmat ismeri, a nyelveket is ismeri, mondjuk Németország esetében a német nyelvről beszélünk, illetve olyanok, akik készek elköltözni, oda költözni, ahol a regionális bíróság dönt. Akkor, hogyha a külföldi bíró folyamatos bevonását tervezik. Ennek bizonyára vannak előnyei, a külföldi bírák továbbképzését illetően, de hogyha a továbbképzés érdekében a csak a szabadalom ismeretre korlátozzuk a, az elvárásokat, akkor kevésbé hatékonyan fognak működni, kevesebb ügyet fognak elintézni, és hosszabb eljárások alakulnak ki. És természetesen a belföldi bíráknak is kell tapasztalat, kell, hogy legyen tapasztalatok, szabadalmi jogsérelem esetén ilyen jogvitákra néz. Most egy számot mondanék, hogyha egy új kolléga a mi nagy tanácsunkhoz csatlakozik, aki nem dolgozott szabadalmi területen korábban, akkor egy másfél éves képzési időszakból indulhatunk ki, amíg többé-kevésbé önállóan képes döntést hozni egy szabadalmi ügyben. Tehát nem arról beszélünk, hogy egy-két szemináriumot valakinek eh, látogatnia kell, hanem tényleg gyakorlati tapasztalatot kell gyűjteni az esetekkel kapcsolatban. Ezzel aztán persze összefügg a nyelv kérdése is, az eljárási nyelv kérdése. Milyen nyelven tárgyalunk? Hogyha most eltekintünk a bíróság szerinti nyelvtől, akkor felvetődik az a kérdés, hogy van-e olyan személyzet, amely rendelkezik elég nyelvi tudással, mondjuk angol nyelven tudnak -e eléggé, de szabadalmi jogi tapasztalata is van. Tehát a nyelvtudás és a szakmai tapasztalat összességéről beszélünk, és hogyha nyelvtudásról beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy a jogi angolt kell beszélni, hanem minden műszaki területen szükség van nyelvtudásra. Németországban minden nemű műszaki területről döntést hoznak, elektrotechnika, mechanika, stb. Nagyon nehéz itt döntést hozni, óriási a feladat, és nem csak szóban kell ezt ismerni a, a tárgyalásokon, hanem meg kell tudni írni ezt az ítéletet is. Például hát Németország esetében azt tudom mondani, ilyen kolléga nagy mennyiségben nincs. Beláthatóin belül nem is lesz ennyi kolléga. Lehet, hogy valamikor eljutunk erre a szintre, pillanatnyilag ilyen kollégák nincsenek. Az utolsó pont, amely fontos a bíróság minősége szempontjából. Ki képviseli a feleket a bíróság előtt? Önök is tudják, hogy vannak szabadalmi ügyvivők, ezek műszaki képzettsége rendelkező emberek, mérnökök például, és vannak a szokásos ügyvédek. Németországban az a hagyomány, hogy ketten vannak, ketten képviselik a felet a bíróság előtt, és úgy látom, a tapasztalat, ami alapján 20 éves tapasztalatról beszélünk, ez észszerű és szükségszerű. Szükség van a szabadalmi ügyvívőre, mert ő a technikai tudást hozza magával, mert nagy bonyolult esetekről van szó, és minél bonyolultabb, annál fontosabb, hogy ő ott legyen de csak a szabadalmi ügyvivő nem elég az eljárás során. Polgári eljárásokról beszélünk, nagyon sok polgári perrendtartásbeli kérdés felmerül, eljárásjogi kérdés felmerül, bizonyítási kérdések, harmadik felek bevonása, stb. Ezt a szabadalmi ügyvivő nem tudja megoldani. Aztán vannak anyagi kérdések is, tehát mi a helyzet például a kártérítési igényel, tehát anyagi jogi igények, és ez komoly feladatot jelent az ügyvéd számára is. A harmadik pont pedig az, hogy az a ügyvédnek olyan szintre kell lebontania a technikai kérdéseket, hogy a résztvevő bírósági jogászok is megértsék, miről van szó. Ez megint csak nehéz ügy. Nagyon fontos tehát ezt is megoldani. Tehát, ha összefoghatom, amit, összefoglalnám, amit szeretnék elmondani. Pillanatnyilag egy kicsit dilemmában vagyunk. Egyrészt van egy korlátozott személyzeti erőforrás ezen a területen, amit bíráskodásra be lehet vonni. Aztán itt van a bírósági eljárás gyorsasága, erre szükség van, és a következő pedig, hogy mi az eljárás tárgya minél nagyobb ez az eljárási tárgy, ez a kapcsolt rendszerben működik, mint mondtam, ugye, amely azt is vizsgálja, hogy hatályos-e egy szabadalom, hogy fennáll -e egy szabadalom valójában. Ha ezt is bevonjuk, akkor nagy számú személyzetre van szükség, vagy pedig fordítva, ha csak kevés ember van, korlátozott számú ember van, akkor a keretfeltételeket kell úgy alakítani az eljárás során, hogy meg tudják oldani a feladatukat. Ezért a végkövetkeztetésem az, hogy az elválasztás rendszerét opcióként kellene kezelni. Amit most irányoznak elő, az a keverék a kettőnek az észszerű, mert minden egyes esetben rugalmasan lehet reagálni. A bíróság, amely a szabadalmi jogsértést vizsgálja, döntést hozhat, méghozzá a szabadalom fennállását illetően is, de ha úgy gondolja, akkor ezt átadhatja egy másik bíróságnak vagy figyelmen kívül hagyhatja, vagyis a bíróság gyorsan tud reagálni minden egyes esetre. A második elvárás a bírák esetében a szakértelemnek kell döntenie, a tapasztalatnak, a harmadik pont pedig a bíróság nemzeti nyelve legyen az eljárás nyelve legalábbis az elején, mert nem lesz elég ember. A jelenlegi generációból már nem tudunk elég ehhez értő embert összeszedni, és a harmadik elvárás pedig, hogy a szabadalmi ügyvivő és egy ügyvéd együtt képviselje a felet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen dr. Kühnen úrnak ezt a nagyon érdekes és átfogó prezentációt, a saját tapasztalataiból kiindulva. A következő pedig professzor Bruno van Pottelsberge, a Solvay Brussels School of Economics munkatársa parancsoljon. Oui, merci, monsieur le président. Euh, je voudrais, euh, avant de commencer... Köszönöm szépen. Mielőtt hozzáfognék a beszámolómhoz, először is szeretnék visszatérni a beteg és a sebész analógiájára. Miről is beszélünk? A beteg nem engedheti meg magának, hogy kifizesse a sebészt, ezért inkább orvosi turizmust látunk, egy spin-off, ahol az új technológiai cégek inkább az Egyesült Államokba költöznek, nem pedig Európába, mert a rendszer nem elég fejlőd, fejlett, és nem teszi lehetővé a fejlődésüket. Ami pedig a jogviták eh, számát illeti, ezekből a számokból nem lehet kiindulni, ez nem nagyon messze mutató, azért mert eh, ez a költségekből, illetve a töredezettségből is adódik. Egy olyan problémáról szeretnék szólni, amely már több évtizede fennáll, hiszen gyakran hallunk az európai eh, oltalomról a sajtóban, például december 4-én egy, azt olvashattuk a, az újságban, hogy, hogy végre ez megszületik, de hát ez igazából nem jelent semmit. Négy fő végkövetkeztetést szeretnék levonni először is. Egy egységes európai oltalom létfontosságú Európa számára, nem csak a költségek miatt. Másodszorban nem beszélünk soha arról, hogy jelenleg egy harmadik szint kialakításáról van szó, tehát van a nemzeti oltalom, az európai oltalom, a jelenlegi, ugye, amit az EPO kezel, illetve ma előttünk áll egy harmadik réteg létrehozása, ez pedig egy automatikus európai oltalom hogyha az Egyesült Államokban, Kínában vagy Brazíliában látogatunk, akkor azt látjuk, hogy egységes oltalommal dolgoznak, nem pedig részenként például az Egyesült Államokban a különböző államok különböző oltalommal dolgoznak. Ez azt is jelenti, hogy minőségi, minőségi problémával is számolnunk kell, hiszen megkerülhető az európai oltalom. És Végül a rendszerirányítás gyorsan meg kell változtatni, ezen kívül a KKV-kat kell megnézni. Több mint tíz évvel ezelőtt ugye a Google is egy kis vállalkozás volt, aztán utána kinőtte magát. A nagy vállalkozások számára előnyös a jelenlegi rendszer, de a kicsik számára nem. A Bröger honlapján láthatnak még további részleteket erre vonatkozóan. Most nézzük, hogy miért van szükség reformra, de azt hiszem, hogy mivel nagyon sok szakértő van itt a teremben, nem is kell elmondanom, hogy a jelenlegi oltalom nem európai oltalom, azért, mert nemzeti szinten működik. A kiadatás, az oltalom kiadása európai szinten történik, de szétaprózódik ennek az érvényesítése, és ez mindenképpen hátrány. Aztán itt egy olyan példát láthatnak, amely egy oltalmat vizsgál meg, amelyet az EPO adott ki, és aztán megnézi, hogy az hogyan alakult a különböző országokban. Látható, hogy milyen különbségek vannak a költségekben, amit itt kell fizetni, illetve amit máshol. Aztán a jogperek kérdése. Szeretnék rámutatni arra, hogy nagyon nagy különbségek vannak Európában a jogperek költségét illetően, illetve azok számát illetően. Németországban egy jogi vita sokkal olcsóbb, mint Hollandiában vagy Angliában, és hogyha megnézzük azt, hogy hány jogper van, természetesen relatívan kell ezt vizsgálni, azt látjuk, hogy egy millió lakosra, vagy egy ezer lakosra bontjuk le a költséget. A jogviták eh, számát elosztjuk a, a jelenlegi oltalmakkal. Angliában természetesen kevesebb a, kevesebb a, a jogvita, mert hogy sokkal drágábbak itt a jogviták, és eh, természetesen a Amerikában az abszolút eh, értéke, az abszolút költsége a jogvitáknak magas, de hogyha méretarányosan nézzük, akkor alacsony. Nézzük. C'est très cher, Hadd foglaljuk össze a rendszer, nagyon drága, hiányzik belőle a minőség, mert különböző hivatalok ad, nyújtanak, adnak ki szabadalmakat az EPO-val párhuzamosan, hogyha egy szabadalom jelenik meg a szürke zónában, akkor valaki fordulhat a nemzeti szabadalmi irodához, és több esélye van, hogy monopóliumot szerez. Tehát nagyon összetett a kérdés, és ezért van az, hogy a fiatal vállalók nem csak a költség miatt fordulnak el a rendszertől. Nagyon nagy a bizonytalanság, mert a párhuzamos viták különféle eredményekhez vezetnek. Hiányzik a konzisztencia, a következetesség. Hallottam, hogy valaki korábban kínai importról beszélt, de Európában csak annyit kell tenni, hogy olyan országba megyünk, ahol nincs ez lefedve, és akkor könnyű e, az árunkat teríteni, még akkor is, hogyha nincs, nem áll szabadalom nincsen EU szintű koordináció, vagy csak nagyon kismértékű, ne is beszéljünk az európai globális multilaterális tárgyalásokról, mert még mindig nincsen egységes rendszerünk. Röviden elmondom azt, hogy miért nincs nekünk európai szabadalunk, és miért nincs már 50 éve. Eh, hivatalosan az emberek azt mondták, hogy nyelvi kérdés, nagyon nehéz központosított eh, eh, rendszereket kialakítani, de vannak más kérdések is. A nemzeti szabadalmi hivatalokat nem igazán motiválja, hogy tegyük fel, hogy a német hivatalhoz fordulnak, én nem igazán támogatnám ezt a rendszert, ez logikus, ilyen az emberi természet, mindenki fél a változástól, de félnek a pénzügyi változástól is. Itt vannak a következmények az európai szabadalmat követően, de erre majd később visszatérek. Láthatjuk a pénzügyi következményeket, nem lehet ugye egyik napról a másikra meg, megváltoztatni a rendszert. Egységes szabadalmi oltalmai rendszerré, amíg arról beszélünk, hogy 50 ezer szabadalom van, és ezt kell asszimilálni. Egyre több a kérelem az EPO-ban e-, e és a nemzeti irodákban nagyobb a bevétel is ebből. A vállalatok legalább 50 millió eurót megtakaríthatnak, de a, fordítók és a taná, szabadalmi tanácsadók és az ügyvédek pedig 400 milliós kereset kiesést tapasztalhatnának. Az egyezmény eh, erőssége és gyengesége a következő. Ha megnézzük a szabadalmi költségeket 1000 eh, európai lakosra lebontva, hogyha 27 országban nyújtunk védelmet, akkor Japánt figyelembe véve sokkal drág, valamivel lenne drágább, mint az amerikai szabadalom, és ezt a minőség igazolja, amelyet az EPO nyújt hogyha gyengeségeket tekintjük egyelőre, az egyezmény egyelőre még nagyon gyenge lábakon áll. A három nyelv kérdése, ez olyan elv, amelyet sok ország nem fogadott el. Hogyha további szintet adunk hozzá, akkor már, már most is három szabadalmi szinttel kell foglalkoznunk, Aberát lesz a rendszer nem igazán látom, hogy ez miként segíti elő az európai vállalatok innovációját. A pénzügyi fenntarthatóság is egy olyan félelem, amely, amelyet a központosított tárgyalási rendszer számlájára írhatunk. Hiányzik még az irányítás, a kormányzás. El kell fogadnunk azt, hogy a nemzeti irodák nem szívesen hoznak, adják át a szerepüket a központosított irodának. Van még egy szempont, jelenleg mi vagyunk az egyik, világnak az egyik olyan területe, ahol nincsen szabadalmi adó a KKV-knál. Ha megnézzük az Egyesült Államokat, Japánt vagy Kínát, ezek mind foglalkoznak a KKV-kkal, csökkentik azok kiadásait, de mi nem. Nem is tervezünk ilyesmit a jövőbeni rendszerben. Visszatérnék most a bevezetőre. Szükségünk van egy európai szabadalmi rendszerre létfontosságú. Mert hogyha ez ilyen nem jön létre, akkor nem érvelhetünk azzal, amit a politikusok szeretnek, és nem csak a költséghatékonyság, hanem általában a hatékonyság érdekében is, és így nem tudunk következtetésséget nyújtani a rendszerben. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy ha hatékony rendszert akarunk kialakítani, akkor meg kell vizsgálnunk ezt a három különböző réteget, meg kell néznünk, hogy miként kezelik ezt a rendszert, és nem feledkezhetünk el a KKV-król. Köszönöm szépen! Dankeschön. Köszönöm szépen. A következő Thierry Suaor, a Business Europe szabadalmakért felelős munkacsoportjának vezetője. Parancsoljon! Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen. Elnök úr, igen, tisztelt képviselők, hölgyem és uram, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani valamennyiüknek, hogy meghívták a Business Europe-ot, hogy az európai üzleti élet véleményét is közöljék az egységes szabadalommal kapcsolatban, és mindenek előtt a bírósági rendszert illetően, a szabadalmi bíráskodás rendszerét illetően. Mi vagyunk a páciens, és nem állunk valami jól pillanatnyilag. A legtöbb Európa fejlett országban ez egy fontos kérdés, ezért mindestre nagyon fontos, hogy foglalkozzunk ezzel a pár beteggel. Egy néhány szót szeretnék szólni a Business Europe-ról. 41 központi szervezetet képviselünk egész Európából, 36 országból, és azon dolgozunk, hogy versenyképessé tegyük Európát, és növekedés alakuljon ki. Több mint 20 millió cég tartozik hozzánk, ezek 90% a kis és középvállalat Szeretném elmondani ebben az összefüggésben, hogy teljes eh, mértékben támogatom a kis és középvállalatok elősegítését számos országban ezt szeretnénk végrehajtani. Egy erős, jól működő, költséghatékony szabadalmi rendszert szeretnénk. Ez egy nagyon fontos gazdasági eszköze annak, hogy a cégeket arra késztessük, hogy többet költsenek kutatás fejlesztése és így nagyobb növekedés alakuljon ki Európában. Tudjuk, mennyire fontos az innováció, és mennyire fontos a szabadalmak jól működő rendszere hiszen így tudjuk az innovációt elősegíteni, és ehhez megfelelő eszközökre van szükség. Gyakran úgy érelnek, hogy a szabadalmi rendszer a kis és vállalat, a nagyvállalatokat segíti elő, és keveset használ a kis és középvállalatnak. Én azt gondolom, hogy ez nem egészen így van. Azt javaslom, hogy olvassanak el egy vizsgálatot, amit Franciaországban készítettek a Francia Szabadalmi Hivatal, és egy francia bank készít, szponzorálta ezt, Ez egyébként mindenekült kis és középvállalatokat támogat. És itt azt hiszem elég alaposan megtanulhatjuk, hogy miről is van szó ezen a területen Európában. Ez a vizsgálat azt tartalmazza, hogy 59%-a a kis és középvállalatoknak eh, rendszeresen folytat tevékenységet. Ehhez jön még, hogy eh, a kis és középvállalatok eh, csak 10%-a jut el oda, hogy szabadalmat kérjen az adott évben. Természetesen hasznosítani kell ezeket a lehetőségeket a nagyobb kis és középvállalatok, nagyobb méretű kis és középvállalatok számára megfelelő lehetőséget kell kínálni, hogy a találmányaikat jobban védjék. Meg kell találni egy megfelelő védelmet, oltalmat, és ez pozitív hatással jár arra, hogy új nemzetközi és európai piacok jöjjenek létre természetesen a nemzeti területeken túlmenően A második pont, amire emlékeztetni szeretnék, a szabadalmi rendszert kiegyensúlyozottá kell tenni. Számosan elfelejtik, hogy függetlenül a méretektől, a beruházásoktól, a, vállalatok gyakran a másik oldalon vannak, nem a szabadalom tulajdonosa oldalán, nem a jogosult oldalán, és nagyon figyelnünk kell arra, hogy ez egy kiegyensúlyozott rendszer. Az EU tagállamok úgy döntöttek, hogy egységes szabadalmi rendszert hoznak létre. Mi támogatjuk ezt a fejleményt, és reméljük, hogy ezt a momentumot sikerül, ezt a nyomatékot sikerül fenntartani, és ezt a cégek érdekében alakítjuk át a minőség, a jogbiztonság és a költséghatékonyság szempontjai alapján és reméljük, hogy ez valamennyi méretű európai cég javára válik majd. A Business Europe esetében a spanyol vállalatszövetség nem támogatja ezt a megoldást. Az egységes védelmet még majd visszatérünk arra, hogy ez mennyire fontos feladat. Nagyon fontos, hogy fennmaradjon az Európai Szabadalmi Egyezmény, és ez alapján jussunk el az egységes szabadalmi rendszerhez. Ez egy olyan megközelítés, amit a tervezet tartalmaz, amit Rapkai úr készített. Örülnénk annak, hogyha a javaslatok úgy szerepelnek itt, ahogyan azt a bizottsági javaslat tartalmazza, a fent a harmadik és tizenkettedik rendelkezés az egységes oltalmat tartalmazza. És ezt mi támogatni tudjuk. Támogatjuk azt, hogy létrejön egy kiemelt bizottság, amely a részvevő tagállamok a tagjait képviselik, és szeretnénk megfelelő szinten képviselni ezt. Nagyon fontosak lesznek természetesen a díjak is, egy egységes európai szabadalom szempontjából. Ezt elérheti áron kell biztosítani, hatékonyan kell kialakítani ezt az Európai Szabadalmi Hivatal szintjén, de elég, hiszen ezt is fent kell tartani, de elég alacsonynak kell lennie ahhoz, hogy versenyképes maradjon ez a díj a bázis olyan kell, hogy legyen, hogy az európai szabadalmi kérelmezők éljenek ezzel a lehetőséggel. Egy néhány elvre szeretnék emlékeztetni. A világon mindenhol a szabadalmi rendszer egy megfelelő jogot igényel, egy bírósági rendszert is igényel, amely a végső döntéseket meghozza. Ilyennel egyelőre Európában nem rendelkezünk. Van egy európai jog erre nézve, és van egy hivatal, amely odaítéli a megfelelő szabadalmakat. Tehát neki kell eldönteniük, hogy odaítélnek a jog alapján egy szabadalmat, vagy nem. Viszont bírósági rendszerünk nincs egyetlen legalábbis nincs, 27 van belőle. Hogy 27 főnökünk lenne egy, az üzleti életben, ez nem működik. Nincsen igazi döntéshozó testület. Ez így nem észszerű. Ezzel tehát van egy problémánk. Az európai üzleti élet számára nagyon fontos, hogy egy ilyen bíróság kialakuljon addig, amíg létrejön az egységes szabadalmi oltalom Európában, és ezt tartalmaz egyébként a rapkai jelentés is. Támogatjuk egyébként a bizottsági javaslatot, hogy megfelelő fordítási megállapodás jöjjön létre. amit pedig az imént hallottunk, az automata fordítások magas színvonaláról, ezt hozzáférhetővé kell tenni, méghozzá ingyenesen, hogy a nyilvánosság tájékozódhasson erről, és később, amikor odaítélik a szabadalmat, akkor is rendelkezésre álljon. Ez mindenekelőtt a kis és középvállalatok javát szolgálná. A tagállamok nak azon kell dolgozni, hogy létrejöjjön a harmadik része ennek a megállapodásnak, a szabadalmi bíráskodás. Mi támogatjuk ezt a megközelítést, amit az EU tagállamok kialakítottak. Varsóban volt egy találkozó, azt mondták, hogy mi nem kértük ezt, de az európai üzleti élet már tíz évvel ezelőtt is itt volt, amikor ezt kértük ebben a teremben hogy egy európai bíráskodás alakuljon ki ezen a területen. Nagyon különböző eljárásaink vannak nemzeti szinten, különböző határozatok, döntések születnek. Nagyon kevés eset van, hallottuk Veron úrtól, de ön nem része az iparnak, a gazdaságnak, hiszen nagyon sok olyan eset van, amit nem látnak mielőtt önökhöz fordulnánk, már nagyon sok mindent meg kell beszélni, hogy van egy kérdés, hova tudunk menni, hova érdemes beruházni. Ilyen ügyekben meg kell nézni minden egyes országot, milyen döntéseket hoznak a bíróságok. Sokan kérdeznek meg bennünket, mi a helyzet az Egyesült Királyságban, Ausztriában vagy Németországban. Igenis, ezért fizetni kell, hogyha ezt megvizsgáljuk. És teljesen haszontalan ebben a formában ez a fizetség nem tudunk egyetérteni azzal, hogy nemzeti bíróságok hozzanak döntéseket még egy átmeneti időszakra sem. Mint már mondtam, korábban ennek megvannak az indokai. Ez a szabadalmi területen nagyon különbségek vannak itt Európában jó, természetesen a védjegyek az egy külön dolog, de a szabadalomnál nagyon ügyelnünk kell. Vagyis azt mondhatom, hogy a vállalatoknak nem adott a költséghatékonyság. A specializáció nagyon fontos, hiszen a szabadalmi területen nagyon részletezett műszaki megoldások találhatók. A lengyel elnökség szerint három témát vetettek fel. Az egyik a kiválasztott opció kompatibilitása az európai szerződésekkel, aztán a joganyaggal, a Brüsszel egyessel való kompatibilitás és a Luganói Egyezmény kell, hogy szerepet játszanak. Ezeket a témákat a tagállamokkal közölték, és várunk arra, hogy a bizottsági javaslat alapján meg lehessen oldani ezt a kérdést. Ez az egyik előfeltétel. A harmadik téma adja a megállapodás tartalmát. Egy néhány pontra szeretném most kitérni. Az egyik ügy mindenképpen fontos, amit meg kell említeni, ez a finanszírozás. Ez egy kulcsfontosságú terület, hiszen ez adja a különbséget, hogyha egy mindenki számára hozzáférhető rendszert akarunk, vagy csak néhányak számára hozzáférhető rendszert akarunk. Ezt persze nem tudnánk elfogadni. Nagyon fontos tehát az, hogyha az Európai Uniós rendszerről beszélünk, amit az európai költségvetésből finanszíroznak, az időtartamot illetően, az átmeneti időszak szempontjából ez nagyon fontos. Ebben az összefüggésben szeretném elmondani, hogy észszerű és rugalmas kereteket kell kialakítani. Szükség van átmeneti időszakra, de ez nem tarthat örökké. Nem lehet 30 éves időszakot kialakítani ezen a területen, mert valamikor döntéseket meg kell hozni, új gondolatokat, új ötleteket, az új fejleményeket figyelembe kell venni. A döntéshozatal, a döntéshozatal nem blokkolhatja a rendszert. Amikor egy EU rendszerről beszélünk, akkor arról az ösztönzésről is beszélünk, hogy nemzeti bajnokokat kívánnak létrehozni. Ez nagyon fontos. Valahol azt olvastam, A nemzeti kamarák szerepe rendkívül fontos. Ez rendkívül fontos, mert egy tényleg multinacionális rendszerünk alakul ki. Mindenhol vannak természetesen nemzeti kamarák, akik ezeket az érdekeket képviselni tudják. Nagyon fontos, hogy tanuljunk a hibáinkból, nagyon fontos, hogy a sikerekből is tanuljunk. A hibák, 30 éve hibákat követünk el, újra és újra próbálkoztunk, újra és újra úgy döntöttünk, hogy megnyitjuk ezt az ügyet, újra megtárgyaljuk. Itt az ideje, hogy azt lássuk, hogy nem engedhetjük magunknak, hogy egy újabb hibát kövessünk, nem, nem bukhatunk újra de vannak sikereink is. Azt gondolom, hogy az Európai Szabadalmi Hivatal története nagyon érdekes, mert sok mindent hallottam már korábban, de ugyanezt hallottam 30 évvel ezelőtt, és pont ugyanezt. Valamikor megszületett a döntés, egy bátor döntés volt, hogy létrehozzuk az Európai Szabadalmi Hivatalt. de nehéz volt, és mégis működött. Azt hallottuk ma, hogy Németországnak óriási tapasztalata van, még, vagy Franciaország egyébként a számokat illetően 350 esettel valahol a közepén jár ennek az egésznek, de sokkal rosszabb a helyzet a bíróságokkal Itt van Németország és Hollandia példája. Ők voltak a legjobbak. Német országban nagyon jól működött ez a rendszer. Franciaországban egy szabadalom, vagy Olaszországban nem vizsgálták, jegyezték és kész volt. A kérdés most az, hogy hogy tudunk létrehozni szabadalmi hivatalokat olyanokkal, akik ismerik a helyzetet, és van, akik nem. Tehát amire szükség van, oktatásra, képzésre, mindenképpen bizony. Akiknek nincs tapasztalatuk ezen a területen, akik nem vizsgáltak ezeket a kérdéseket, meg kell nézni, el kell küldeni az embereket az Egyesült Királyságban, Németországban, hogy tanuljanak. Lehet, hogy 3, 4, 5, 6 évig tart ez hogy amikor az Európai Szabadalmi Hivatal létrejön, akkor tudjuk, miről beszélünk. Multinacionális panelekről van szükség. Különböző nemzetek vesznek részt ebben, és az ott dolgozók, akiknek van tapasztalatuk, azok segítik a többieket. 78-79-ben, amikor az EPO-t létrehozták, az Európai Szabadalmi Hivatalt, honnan jött a tapasztalat? Nem tudom, hogy eh, hol állunk pillanatlag, de egyszerűen nem is érdekel. Ugyan a saját nyelvüket beszélik, ugyan képzettségük van, ismerik a szabadalmi helyzetet. Tehát valamikor dönteni is kell. A jogászok, a bírák, persze ettől függ, milyen választ adunk erre, és ezzel alapján kell fellépnünk. Nekem már van válaszom. Európaiak miért dolgozunk az EPO-nak, és ne dolgozunk a bírósági rendszernek. A nemzetközi keretek között kell dolgozni, megfelelő képzettségre van szükség, oktatásra. Itt Európában, hát nem a jövőt akarjuk alakítani, egy tényleges, egységes piacra van szükség, és kockázatot kell vállalni. Igen, kockázatokat kell vállalnunk. Egy valamire még emlékeztetni szeretnék. A szabadalmi bíráskodás egy rendkívül fontos téma. B2B ügyek ezek, tehát cégek cégek ellen lépnek fel. Nem tudom végrehajtani e, a szabadalmat, érvényesíteni a szabadalmat egy személlyel, egy magánszemélyel szemben. Ugye itt arról hogy ki fizet, ki nem. Tehát ha akarunk egy rendszert, amelyik működőképes, ez egy fontos feltétel, úgy gondolom, jó lenne egy odafigyelni. Herzlichen Dank. Dann würde ich jetzt vorschlagen... Köszönöm szépen. Fröllinger asszony, kíván -e röviden hozzászólni ehhez, vagy a tanács elnöksége? Akkor a tanács elnöksége után, akkor tárgyabalkotó kap szót a lengyel elnökség. Parancsoljanak. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak a szakbizottsági ülésre az egységes szabadalmi oltalomról. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tanácsot képviselhetem ma. Nem szükséges ebben a teremben önöket figyelmeztetni arra, hogy mennyire fontos az, egy, egy, az európai gazdaság számára a szabadalmi védelem és a bírósági védelem az európai vállalkozók számára, különösen válság idején, és különösen az új források, új növekedési források keresése idején. Biztosítanom önöket, hogy a tanács elkötelezett az ügy előremozítása érdekében, és szeptember 29-i versenyképességi tanács ülésén elkötelezték magukat a kérdés iránt, és most, hogy az Európai Parlament is támogat minket, be, egyre közelebb kerül az európai szabadalmi védelem kérdése. Szeretném megköszönni az előadóknak az elkötelezettségét és mindazt az energiát, amit a munkába fektettek. Hatalmas munkát végeztek, és a bemutatott jelentéstervezetek jó alapot teremtenek a további európai kompromisszum megteremtéséért. Különösen örülök annak, hogy az Európai Parlament ben annyira fontos a kérdés, hogy külön koncentrálnak a KKV-k igényeire. A lengyel elnökség részére az egységes szabadalmi csomag prioritást jelent, annak érdekében, hogy politikai élt adjunk a vitáknak, és hogy a paralel munkákat elősegítsük az egységes szabadalmi védelem és az egységes szabadalmi tárgyalási rendszer megteremtése érdekében az elnökség úgy döntött, hogy ezt a feladat az elnökségi csoportnak adja meg azt a, ezt a feladatot, amelynek, e, amelyet én elnökölök. A lengyel elnökség a korábbi elnökségek e, eredményeire építi munkáját. Azt szeretnénk elérni, hogy állandó kapcsolatot tartsunk az üzlet képviselőivel, mert e, szerintünk csak így lehet az üzleti érdek, érdekeket előtérbe helyezni. Az lengyel elnökség minden lehetséges eszközne szeretne megragadni annak érdekében, hogy a jövőbeni sikereket támogassuk. Már holnap háromnapos technikai ülés kezdődik Varsóban, amelyel az egységes eh, bírósági döntések eh, meghozatalát segítjük elő. A lengyel elnökség eh, ezt követően politikai egyezményeket szeretne létrehozni az év végéig a csomagról. Szeretnénk koherens, hatékony, könnyebb és olcsóbb rendszert szeretnénk teremteni. És hadd húzam alá, hogy a rendszer továbbra is nyitva marad az olasz és spanyol részvétel előtt is. Még rengeteg munkát kell elvégeznünk, és hisszük, hogy az Európai Parlamenttel együtt a bizottság és a tagállamok hatékonyan tudnak együttműködni annak érdekében, hogy a közös célokat elérjék, amely az egységes szabadalmi oltalom, és amely megfelel a vállalkozók érdekeinek. És köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm. szépen az elnökségnek ezt a hozzászólást. Mindannyian nagyon lelkesen várjuk a lengyel elnökséggel való ma esti trialógust, és remélhetőleg ezt a mai nehéz vitát is lezárhatjuk. Frülinger asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai meghallgatást a jelentéstevőkkel együtt. A bizottság véleménye szerint egy nagyon-nagyon érdekes és fölvilágosító gyakorlat volt ez a mai szeminárium, hiszen meghallgathattunk jó pár kimagasló szakértőt a szabadalmi területen, illetve a szabadalommal kapcsolatos jogviták területén, illetve különböző eltérő véleményeket hallhattunk, és jó pár kérdésről is beszéltünk, amelyek még továbbra is aggodalomra adnak okot, de reményre is. A bizottság számára nagyon ösztönző volt az, hogy azt hallottuk, hogy aggályok és kétségek, félelmek mellett összességében a szakértők, akik ma eljöttek hozzánk, egyértelműen támogatják. Nem csak azt, hogy szükség van egy egységes szabadalomra, illetve jogvitás rendszer, jogvita rendszerre, hanem támogatják azt az iránymutatást is, azt az irányt, amelybe, amelybe haladunk. Ebben az évben márciusban az Európai Bíróság döntés alapján a megközelítés, a jogviták megközelítését meg kellett változtatni, tehát már nem csak, már nem lehet az Európai Unió és harmadik országok részvételével egy Európai Uniós bírósághoz való fordulás, hanem az Európai Bírósággal egyetértésben egy közös bíróságot kell létrehozni, a 25 tagállam részvételével egy olyan bíróságot, amely szerves részét képezi a tagállamok jogszolgáltatási rendszerének, és tárgyát képezi ugyanazoknak a követelményeknek, mint a nemzeti bíróságok, illetve érvényesek rájuk az Európai Uniós jogszabályok, illetve az Európai Bíróság döntése. Az Európai Unió, illetve a bizottság innentől kezdve már nem aktív részese a bíróságról szóló tárgyalásoknak, de természetesen reméljük, hogy az elnökség barátaiként szívesen látnak majd minket, meghívnak bennünket, figyelemmel követjük ezt a folyamatot, és teljes mértékben készen állunk arra, hogy elmondjuk a véleményünket, és továbbra is támogassuk az elnökségeket, illetve az e, e, Európai Parlamentet, és lehetőség szerint gyorsan lezárjuk ezt a kérdést. Van egy-két olyan terület, amelyel már mi is foglalkoztunk. Az egyik ilyen a pénzügyi források, a finanszírozás kérdése, a bíróság finanszírozása, illetve a megfelelő bírósági díjak kialakítása előtérbe került a megközelítés megváltoztatását követően. Ugye korábban a, úgy láttuk, hogy az Európai Unió részt vesz majd ebben a, az Európai Bírósági Rendszerben, és azt reméltük, hogy legalábbis a kezdeti szakaszban az Európai Uniós költségvetésből ö, kap majd finanszírozást ez a bírói rendszer. Most a változtatásokat követően ez már nem lehetséges, és ezért még nagyobb figyelemet kell összpontosítanunk a finanszírozási kérdésekre. De hadd mondjam el, hogy az összes kalkulációnk fényében azt mondhatom, és ezeket szívesen átadom a Júri Szakbizottságnak, úgy érezzük tehát, hogy elég alacsonyak maradhatnak a díjak, és így az egész bírói rendszer vonzó marad a felhasználók számára, és főleg a KKV-k számára. Természetesen az egész azon áll, vagy bukik, hogy hány helyi szintű részleget hoznak létre, hiszen nagyon sokan szóltak ma arról, hogy aggódnak a bírók tapasztalatát és minősítését illetően, főleg olyan országokban, ahol eddig a szabadalmi jogviták ban kevés tapasztalatot szereztek. Véleményünk szerint a kiút az egész új bírói rendszer finanszírozásában rejlik. Erős ösztönzőket kell létrehozni azon országok számára, ahol eddig még kevés tapasztalatra tettek szert ezen a területen, hogy csatlakozzanak a regionális részlegekhez, és osszák meg egymással a költségeket. Ami pedig a bírók tapasztalatát illeti, egyetértünk abban, hogy ez alapvető fontosságú a felhasználók bizalma szempontjából, és nem csak a szabadalom tulajdonosa számára, hanem azon vállalkozások számára is, akik esetleg megkérdőjeleznek olyan szabadalmakat, amelyeket véleményük szerint nem lett volna szabad kiadni. Ez az új bírói rendszer olyan, amely megfelelő egyensúlyt biztosít a szabadalom tulajdonosának, illetve azon vállalkozásoknak az érdekei között, akik úgy gondolják, hogy gazdasági előrelépésüket, előmenetelüket gátolják a nem jogosan megadott szabadalmak. Kühnen szakértő úr rámutatott arra, hogy lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a bírói rendszerhez lehessen fordulni azonnal, hogyha valaki meg akar kérdőjelezni egy ilyen szabadalmat, annélkül, hogy az Európai Szabadalmi Hatósághoz kellene fog, folyamodni egy hosszadalmas eljárás keretében, addig nem lehet egy most addig nem lehet egy eljárást kezdeményezni, amíg a normális EPPON keresztül történő eljárás el nem indítják, illetve le nem folyik, de ez túlságosan lassú. Úgy gondoljuk tehát, hogy az új rendszer kiegyensúlyozott és magas szintű munkát biztosít az első szintű bíróságok esetében, és arra ösztönzi a tagállamokat, hogy regionális részlegekhez csatlakozzanak, összevonják a tapasztalataikat, megosszák egymással, illetve a nemzeti bírákra hagyatkozzanak, hiszen ők már jelenleg is működnek, dolgoznak ebben a rendszerben, és az új bírói rendszerben is titulust, bírói titulust kapnak. Nyilvánvaló, hogy legalábbis a folyamat elején lesz némi földrajzi egyensúlytalanság, hiszen nem lehet egy olyan rendszerbe áttérni, ahol teljesen nemzetközi panelekkel nemzetközi paneleket kell összevonni, úgy, hogy ezek a panelek nagyon eltérnek egymást. Ott van Németország, Franciaország, például, ahol nagyon sok ilyen jogvita van, más tagállamokban pedig szinte egyáltalán nincsenek szabadalmmal kapcsolatos jogviták. Tehát egy rugalmas rendszert kell létrehozni fokozatosan, és át kell gondolni az átmeneti időszakot is, vannak azonban olyan kérdések, amelyekről még, még a következő évtizedben is beszélhetnénk, és mégsem, mégsem rukkolhatunk elő jobb megoldással, tökéletes rendszert nem tudunk létrehozni, annyit tehetünk, hogy előrelépünk, egy rugalmas rendszert hozunk létre, amelyet alakítani lehet, reformálni lehet, és amely nagyon közel áll a nemzeti struktúrákhoz, fölhasználja a tagállamokban összegyűjtött tapasztalatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van-e kérdésük az előadóknak? Ez a kérdésem. Lichtenberger asszony. Még egy kérdésem lenne. Rákérdeznék valamire a HIV rendszerre, amit szóba került. A gyorsítás kérdése, ez világos nekem. Van egy ellentmondás tendenciájában a nagyon gyors döntések és a tartós döntések között. Azt hiszem, ez teljes mértékben érthető így. Van-e már ilyen rendszer, vagy dolgoznak -e egy ilyen rendszeren? Hogy áll ez az egész? Ez a nagy kérdés. A második kérdés, közismert, hogy látok abban problémákat, hogy nincsen ellenőrzési lehetőség a politika, a társadalom részéről a rendszerrel szemben, eltekintve persze a nagyon közvetett rendszeren keresztül, amit a tagállamok biztosítanak, és ezzel vannak problémáim. Lehet, hogy nem olyan könnyű egy meggyőző rendszert itt kialakítani, de ez a rendszer kevésbé győz meg engem mert technikai és jogi rendszerek is olyanok, hogy szükség van demokratikus ellenőrzésre, és ezt nem látom kellő mértékben jelen, hmm, pedig nagyon fontos kérdésekről van szó. Baltasar kolléga. Tana, Massi kolléga. Io volevo... Köszönöm szépen. Meg akartam mutatni, hogy az egyik célkitűzésünk a jelentéssel kapcsolatban az volt, hogy könnyebbé tegyük a KKV-k számára az európai szabadon piachoz való hozzátérést, e, hozzáférést. Ezért vezettünk be számos intézkedést, az azok területén, hogy kompenzáljuk a kkv fordítási költségeit, eh, a meghosszabbítási költségeket csökkentjük, valamint megkíséreljük eh, hiszeműen eljárni olyan eh, szabálysértési esetekben, és több figyelmet fordítunk a KKV-kra, mert a kis és középvállalatoknak gyakrabban megsérülnek a szabadalmi jogaik, mint a nagyvállalatoké. Azt akartam megkérdezni szakérteinktől, hogy vannak-e más intézkedések, amelyek megkönnyítik az Európai Szabadalmi Hivatal piacát megnyitandó a KKV-k számára nagyon helyes lenne jó hiszeműen elbánni a kis és középvállalatokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az öt szakértő előadónak a munkáját. A meghallgatás második felében mindannyian olyan szakterületekről beszéltek, E, amely a sajátjuk, és nem tértek be mások e, szakterületében. Ennek nagyon örülök, de szeretném megkérdezni a franciául beszélő ügyvédet, vagy a bírót, aki ezen a területen szakértő, hogy szeretnék visszatérni az orvosi metaforára még egyszer, az sebészről. Ez egy olyan metafora, amely nekem nagyon tetszett. Olyan, mint egy lombik bébi, aki a méhen kívül fogantatik, és van tehát itt egy lombik bébi, amelyik európai fogantatású, de neveltetése is európai lesz, és nagyon sokba fog kerülni. Itt van tehát ez a lombik bébi, és amint ez a bébi megszületett, vajon életképes lesz-e, fizikailag életképes le, e, fel tud-e nőni az EU-ban, vagy kudarc lesz az élete, és vajon az üzletemberek e, E, vajon az elsők lesznek, amelyek elítélik az Európai Uniót, és azzal vádolják, hogy mekkora kudarc volt ez. Szeretném megkérdezni a szakértőktől, hogy vajon nem lenne jobb figyelemmel a szakértelemre és a joghatóságra, amelyel már élünk, hogy hagyjuk a dolgokat úgy, ahogy vannak, és elismerjük a különbségeket az egyes országok között, és hogy vajon nem kéne vajon más megoldást vállalt, választanunk. Én azt mondom, hogy nem kéne ilyen lombik bébit létrehozni, egy igazi húsvér európai babát kéne létrehozni, amely igazi választ ad. Köszönöm szépen, ez volt a nulla opció, hogy úgy mondjam. Úgy láttam, hogy a kérdés Veron urat érintett és Kühnen urat, aztán Lichtenberger asszony kérdése, nem tudom kinek hoztam két, annan Pottelsberger Jones úrnak szól a kérdés, bocsánat. Baldazar kolléga pedig a Business Europe-ot érinti, vagy rosszul értettem? Akkor pedig ebben a sorrendben. Professzor úr, parancsolj, Veron Nos, tisztelt elnök úr, valóban szakértője vagyok a szabadalmaknak, viszont nincsen kristálygömböm, amely meg tudná mondani, hogy működni fog ez a rendszere, vagy sem. Tehát erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Minden elővigyázatosságot megtettünk annak érdekében, hogy jól történjen a fogantatás, de aztán a természetre kell hagynunk a dolgokat. Nagyon bölcs a válasz, Kühnen doktor úr. Hát persze én se tudom, mondja Kühnen úr, de azt gondolom, hogy ha minden egyes állam külön működik és végrehajtja a rendszert, az nem optimális. Amit most tervezünk, az működhet. Persze bizonyos dolgokat figyelembe kell venni, de érdemes lenne megpróbálni szerintem. Most pedig Lichtenberger asszony kérdése Jones úr. Önök a szabadalmi highway-ra unatkoztak, ami lehetővé teszi, hogy a szabadalmi hivatalok a világon információt cseréljenek ki egymás között, és ezt felhasználhassák a szabadalmi eljárások felgyorsításához, és így feldolgozhassák azt a lemaradást, amely, amely felgyűlt az egyes szabadalmi irodákban, mint például az amerikai és a japán szabadalmi hivatal, valamint eh, az európai szabadalmi hivatalban is, és még sorolhatnám. Számos eh, vállalat van, vannak eh, kísérleti programok is, nem lehet tehát előre megmondani, hogy mi lesz ennek a hatása az egész szabadalmi munka minőségére, de ne felejtsék el, hogy a folyamat felgyorsításával nem feltétel, feltétlenül csökkentjük a e, minőséget. Ez az egyenlet vége. Baldassar er- úr kérdése mindenek előtt Potelsberger úrra vonatkozott. Mit lehet még a kis és középvállalatok érdekében tenni, ha összefoglalhatom egy mondatban a kérdésemet? Ne Je voulais juste m'exprimer sur les autoroutes, euh, les <laughs> highways. <laughs> euh, en effet, les highways ont été inventés par le... <laughs> Ami a highway-t illeti, nos uh, Japán és az Egyesült Királyság, uh, az Egyesült Államok hozta ezt létre a hátralékok uh, kezelésére. Nekünk ilyen nincsen, annyira drágák ezek az eljárások, Japánban és az Egyesült Államokban ö, teljesen más a helyzet, tehát itt az, ami a, az a szuperstrádákat, illeti a szabadalmi szuperstrádákat, erre nem tudok válaszolni. de pays non Il y a cinq ezek nem európai országból származnak. 5 évvel ezelőtt a nap, mai érték 50%-ről beszéltünk, az elnök úr azt mondta, hogy 60%-ról volt szó, tehát várunk-e addig, amíg eljutunk a 80%-ig, mielőtt felismerhetnénk, hogy részre kell hoznunk egy olyan rendszeret, amelyben a KKV-k a rendszer részét képezik, és a szabadalmukat benyújtják annak érdekében, hogy az, az Egyesült Államokhoz hasonló rendszert hozhassunk létre. Várunk-e? vagy még nagyobb válságra van szükségünk, hogy meggyőzzük a politikusokat arról, hogy szükség van ilyen rendszerre. Nem lehet csak a jogi kérdésekkel foglalkozni, erős politikai akarat kell, és szerintem ez csak akkor történik meg, hogyha még egy sokkal súlyosabb válság üt be a jelenleginél. Good. Abban bízom, hogy ez nem így lesz. Nincsen további kérdésem. A szakért szakértőknek köszönöm, hogy eljöttek. Ez nagyon tájékoztató, informatív meghallgatás volt. Szerintem a résztvevők itt a szakbizottságból szintén így gondolják. Annak értelmében, amit pozitívan megjegyeztek, fogunk dolgozni a következő hónapokban, igyekszünk majd mindent összehozni, amire lehetőség van, kellemes hazatot kívánok. A napirendből pedig sok minden nem maradt már, a szubszidiaritás pontja van még itt, itt nincs semmi, a Wallis sincs itt, aztán az egyebek, ott se látok hozzászólást, akkor már csak azt tudom elmondani, mikor találkozunk. November 21-én találkozunk, és 22-én is novemberben, itt Brüsszelben.